Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow me... Jó napot kívánok! Szeretném megnyitni a mai ülésünket a Regi Bizottságban. És üdvözlöm valamennyiöket a mai ülésünkön. Nyilván ismerik a napi rendünket. Elküldtük önöknek, el tudjuk fogadni a mai ülés tervezetét napirendként. Ha nincsen kifogásuk, akkor ezzel elfogadtuk a mai ülés napi rendjét. Nagyon röviden közlöm az elnök közleményemét, kettő van ezekből. Arról szeretnék tájékoztatni először is, hogy a legutóbbi reggi ülésünkön beszámoltam az SASP első üléséről időközben a tárgyalási a trilógusról van szó, és 25-én és 31-én januárban volt két ülésünk a tanácssal. Ezt követték egyébként technikai jellegű ülések. A legfontosabb pontok a partnerségi csomag, a több éves program, a transzparencia és a parlamenti felvizsgálat témáját vizsgáltak, illetve a program jövőjét. Arról tájékoztatok, hogy pillanatnyilag közel kerültünk-e megállapodás eléréséhez a tanácssal. Ezzel egyébként, le, amikor ez lezárul, akkor regi bizottságon szavazni fogunk róla a következő ülésünkön. A 69F szabály értelmében az első szabályzatból így kell eljárnunk. Köszönöm szépen az előadóknak elnökkel és Van Nistelrooy képviselőknek. Nagyon keményen dolgoztak. Szeretném elmondani, hogy a trilógusok, a partnerség hang, atmoszférájában folytak, ez, és remélem sikerül sikeresen lezárni a tárgyalásokat, és a leg, legközelebbi ülésünkön majd szavazni is tudunk már. Egyébként a jövőben is tájékozódni fogom önöket erről. A második közleményem az az, hogy az előcsatlakozási konferencia a bővítési régiókkal kapcsolatban az Európai Unió regionális politikája keretében elmúlt hétfőn és kedden került sor 30-án és 31-én a parlamentben egy ilyen konferenciára. Hánen, Hán úr tartotta a beszédet, a bevezető beszédet, és a regi részéről mindkét napon többen is hozzászóltak. Newson úr, Reintke úr is hozzászól, Picola, Bagovics úr és Jakov Csicsúr voltak azok, akik a régi képviseletében hozzászóltak. Lehetőséget kaptam arra, hogy az ülés második napján elnököljek. Érdekes viták folytak az önkormányzatok, a regionális hatóság szerepéről a bővítés során az Európai Unió regionális politikájának története, a jelenlegi állapota került szóba az IPA-val és programalkotó munkát kezdtünk, egyébként pedig az többféle régiót bemutattuk. A képviselők voltak jelen Szerbiából, Montenegróból, Albániából, Koszovóból, Bosznia-Hercegovinából. El kell, hogy mondjam, érdekes viták folytak. Köszönöm szépen az összes hozzászólónak a reggi, reggi bizottság nevében. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk, hogy hozzájárultak a vita sikeréhez. Ezek lettek volna az elnök közleményei. Most pedig elérkeztünk a szavazáshoz. Úgy látom, hogy eh, szinte mindenki jelen van a tagok közül. Remélem magukkal hozták a szavazókártyákat. Az első szavazás az EBB pénzügyi tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos eh, éves jelentése. 2015-re vonatkozóan Jakov Csics úrhoz fordulok, aki az előadónk ebben a témában, és szerintem azonnal megkezdjük a szavazást. Az egyes módosítóra szavazunk, támogatja ellenszavazat elutasítva. Kettes, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös második rész, második rész, szavazunk róla, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 30-es második részét. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 37-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás el. Szerintem elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. Köszönöm szépen. Folytatjuk a munkát. Zsé előadó munkájával a halászflották eh, gazdálkodása a perifériás régiókon november 29-én kapta meg. 57 módosító született, az árnyék előadó, akkor folytatott vita után 12 kompromisszumos módosító dolgozott ki az előadó. A napja, ma egyébként szavazni fogunk. A PES, a Halászati Szakbizottság márciusban szavaz majd erről. Omázsi úrhoz fordulok, nem kíván hozzászólni. Szerintem akkor rögtön szavazunk magáról a véleményről. A kettes módosító ki támogatja? Ellenszavazat. Okafogyott, valóban igen, itt a kompromisszum lefedi, elnézést kérek. Egyes módosítóval kezdünk. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, rendben van így? Igen mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Ezzel a kettes kompromisszum következik mellette. Ellene okafogyott, hogyha a 9-es módosítót elfogadtuk. a kettes kompromisszum valóban, igen, még egyszer mellette, ellene tartózkodása elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellen tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es szóbeli. Van-e kifogás a szóbeli módosítóval szemben? Nincsen. Akkor 24-es a szóbeli módosító mellette ellene tartózkodást elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk a 9-esre, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk ezek után. A 12-esre kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötven hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel eljutottunk az árószavazásra, elektronikus szavazás, megnyitom. Lezárom. Ezzel a véleményt elfogadtuk jelentős többséggel. Köszönöm szépen Omázsi úrnak, gratulálni is szeretnék egyben. Ezzel lezártuk a szavazást, és rátérünk a következő napirendi pontunkra. Mindenki jelen van? A hozzászólók közül egy workshopra kerül sor a kohéziós politikai technikai segítségnyújtása. A workshopot egyébként a szakpolitikai osztály szervezte, amelyik felel a strukturális és kohéziós politikákért. Egy saját kezdeményezésű véleményt fognak készíteni a technikai segítségnyújtás témájában a kohéziós politikával kapcsolatban, és Tomácsics asszony lesz az, aki az előadója ennek a témának. Megkértük a kutató osztályt, kutatási osztályt, hogy szervezzen a szakbizottság számára egy ilyen workshopot, Valamennyien tudják nyilvánvalóan, hogy érdekes paneleket hallunk szakértőktől, az Európai Számvőszék részéről, a Beruházási Bank is jelen van, és mások is be fognak számolni nekünk a jelenlegi kihívásokról, a végrehajtásról, a technikai segítségnyújtásról, amit biztosítani tudnak, és a bizottsági kezdeményezésekről, illetve a tagállamok kezdeményezésről, illetőleg a jövőbeli lépésekre reflektálunk. Valamennyi előadó jelen van, szokás szerint. Természetesen a napi rend igencsak feszített idő tekintetében. Ezért aztán Pascal Bozsmánc úrnak adok szót az adminisztratív kapacitás kialakításának kompetencia központjának vezetője. For, for Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok itt ma, és beszélhetek arra, arról, hogy a DJ régióban hogyan használjuk, alkalmazok a technikai segítségnyújtást. Kétféle technikai segítségnyújtásról fogok beszélni. Az egyik a bizottság kezdeményezésére történő technikai segítségnyújtás 1,2 milliárd eurót fordítunk erre a jelenlegi programozási időszakban, a második részben pedig Arról a technikai segítségnyújtásról beszélek, amely a tagállami operatív programok részét képezi, 13,4 milliárd euró szánunk erre. Ezen a dián azt láthatják, hogy tízszer annyi áll rendelkezésre a tagállamoknak, mint a bizottságnak ami a forrásokat illeti. Tudják önök is, hogy ebben a programozási időszakban egy kicsit nagyobb összeget szánunk a technikai segítségnyújtásra, ez egy 35%-os arányt jelent az előző programozási időszakhoz képest, amikor 0,25% volt ez, és a DG, DG régióban egy stratégiát alakítottunk ki, a felhasználásra 815 millió euróra vonatkozik ez, az ERDF és a CF programok esetében. Ahogyan nemrégiben eldöntöttük, több mint 83 millió eurót szánunk a strukturális reformokat támogató program végrehajtására. Szinte kizárólag közvetett irányítást alkalmazunk a technikai segítségnyújtásban, néha a közvetett irányítás is érvényesül, de ez idáig érvényesülhet bizonyos esetekben, de erre eddig még nem került sor. Erre a programozási időszakra egy keretet hoztunk létre annak érdekében, hogy a technikai segítségnyújtás eredményesebb és hatékonyabb legyen, Szeretném elmondani, hogy a programjaink meghatározása során milyen nyolc prioritást határoztunk meg. A politikai, politikafejlesztés, városfejlesztés, pénzügyi, illetve finanszírozási eszközök kapacitás képítése. Ezt azért emeltük ki a dián, mert ezért felel elsősorban a mi osztályunk. Aztán értékelés és teljesítmény, értékelési keret, kommunikáció, és így tovább. Az operatív programok végrehajtására is külön összeget különítettünk el. Egy célzott megközelítést alkalmazunk, és évenként jelentést teszünk, ami lehetőséget nyújt arra, hogy éves szinten felülvizsgáljuk és módosítsuk a technikai segítségnyújtás mikéntjét. Három példát mondanék arra, hogy a mi osztályunk hogyan működik és milyen esetekben jár el. Beszéltem már röviden a költségvetésünkről és a szervezetünkről, illetve a szerveződésünkről, de talán mondanék néhány példát arra is, hogy hogyan használjuk fel a forrásokat. Van egy peer-to-peer -peer nevezető rendszerünk, amelynek a célja az, hogy a tagállamokban rendelkezésre álló tudást jobban felhasználhassuk. Emellett a csalás ellen és korrupció elleni küzdelemben is szerepet vállalunk, erről majd kész, később részletesebben beszélek, és két horizontális cselekvési tervünk van. A DG Grow és DG Competition-nel együtt működünk, mint ahogyan önök is tudják, ők nagyon erősen befolyásolják a regionális politika alakulását. Először is a TAEX régió peer-to-peer-rel kezdeném. Ez egy szükséglet alapú eszköz a kezünkben, ahol az Európai Unión keresztül a tagállamok felvetik a kapcsolatokat más partnerekkel. Kreco asszony indította ezt útjára, több mint 150 kérés érkezett be hozzánk a kezdetek óta, százat hagytunk jóvá, és 75-öt hajtottunk végre. Szinte az összes tagállam, összesen 24 vett részt ebben a kezdeményezésben, és több mint 1100 résztvevőről számolhatunk be. Különböző szakértői missziókat, bizonyos látogatásokat támogathatunk, és nagyon jól kiderül ebből az, hogy hol a legösszetettebb a regionális politika, és hol van a tagállamoknak leginkább szükségük támogatása, támogatásra. De a Egyébként a finanszírozási eszközök, a közbeszerzések is olyan területek, amelyek területén nagy az érdeklődés. Litvánia, Csehország, Horvátország, Románia, Bulgária és Lengyelország vesznek részt elsősorban kérelmezőként, Lengyelország, Románia, Hollandia és Litvánia pedig azok az országok, amelyek a leginkább támogatást nyújtanak. A második kezdeményezés, amelyet a technikai segítségnyújtás révén végrehajtunk, az az úgynevezett Integrity Pact csomaghoz kapcsolódik. Ez egy kísérleti projekt gyakorlatilag, amely a csalás és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódik. Ez egy olyan eszköz, amely már négy éve működik, 2020 végéig működik majd a Transparency International-lel karöltve. Irányítjuk ezt a projektet. Olyan projekteket választottunk ki, amelyeket struktúrális alapokkal társfinanszíroznak, és független ellenőröket nevezünk ki. Lehetnek ezek a Transparency Internationalhez vagy más civil szervezethez tartozó személyek, akik a projekteket egy screeningnek vetik alá a kezdő lépésektől a végéig. A Transparency International egyébként már 1990 óta használja ezt az eszközt világszerte, azonban a struktúrás alapok esetében nem igazán alkalmaztuk ez idáig ezt az eszközt. Itt láthatják a fő adatokat, közel 1 um, milliárd eurót, euró értékűek az általunk támogatott projektek, sok-sok tagállamot fedünk le, és különböző ágazatokat, nem csak a klasszikus ágazatokra terjed ez ki, mint a közlekedés és a környezetvédelem, hanem az IKT, a kultúra és más egyéb projekteket is támogatunk az Integrity Pact kezdeményezés révén. Egy harmadik példa a technikai segítségnyújtásra, a közbeszerzések során nyújtott tanácsadás. Létrehoztunk egy kézikönyvet, amelyben a 25 leggyakrabban elkövetett hibára térünk ki. Ezek általában olyan hibák, amelyeket könnyű elkerülni. Ezekre alapoztuk a kézikönyvet, és hat szakaszra osztottuk a közbeszerzési eljárás, mint olyat. Egy nagyon gyakorlati kiadványról tehát van, egy nagyon gyakorlati kiadványról van tehát szó, és elsősorban a, kezdemé, a kedvezményezetteket szerettük volna elérni ezzel, ezért lefordítottuk az EU összes hivatalos nyelvére, és több mint 16 ezer szer töltötték már le a weboldalunkról ezt a kiadványt. Ez csak három példa a technikai segítségnyújtás gyakorlati alkalmazására. Most a tagállamok által alkalmazott technikai segítségnyújtásról szeretnék beszélni a második részben. Ismét csak az adatokkal kezdeném. Több mint 7,5 milliárd EU euró megy az ERDF-ből és a kohéziós alapokból a technikai segítségnyújtásra a tagállamokban. A tárgyalások során 2013-ban és 2014-ben mi az osztályunk részéről megpróbáltunk elsősorban a legfontosabb területekre összpontosítani, megpróbáltuk meghatározni, hogy hogyan lehet hatékonyabbá, eredményesebbé tenni a technikai segítségnyújtást az előző programozási időszakokhoz képest. A technikai segítségnyújtás nagy része az emberi erőforrásokra megy el, és a kulcsfontosságú szervezetekhez kerül. Szeretnénk, hogyha meg lehetne erősíteni az irányító szerveket és a közvetítő szerveket is, de stratégiai megközelítést tartunk fontosnak, ezért a tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy humán erőforrásra vonatkozó stratégiai, illetve cselekvési terveket dolgozzanak ki. Fontos számunkra az is, hogy a pénzből a kedvezményezetteket támogassák. Sokszor látjuk azt, hogy sok kedvezményezett a pénzekkel nem megfelelően jár el, közbeszerzésekre költik azokat, vagy projektmenedzsment kapacitások építésére. Fontosnak tartjuk tehát, hogy a technikai segítségnyújtás célzott legyen. Továbbá a, te- a technikai segítségnyújtás a monitorozás területén is alkalmazzuk, monitoring rendszerek létrehozására, ex ante, ex post és folyamatban lévő projektek ellenőrzésére is használjuk. Tanulmányok és stratégiák elkészítése, ezek szintén fő területei a technikai segítségnyújtásnak, és nem utolsó sorban a népszerűsítés és a kommunikáció. Fontosnak tartjuk azt is, hogy jó koordinációra van szüksége a tematikus célkitűzések és a technikai segítségnyújtás vélén történő támogatás során. Néhány tagállam, különösen a nagyobb kedvezményezettek, nagyobb technikai segítségnyújtásra vonatkozó operatív programokkal rendelkeznek, mások viszont ezeket beépítik az operatív programokba. A tagállamoktól azt kértük, hogy elemezzék az előző programozási időszakban jelentkező szűk keresztmetszeteket, azért, hogy a jövőben jóval célzottabban alkalmazhassuk a technikai segítségnyújtást. Ahogyan már előtte is mondtam, ott, ahol human erőforrásokra használják a technikai segítségnyújtást, arra kértük a tagállamok, érintett tagállamokat, hogy a humán erőforrásokra vonatkozó átfogó cselekvési terveket készítsenek, azért, hogy biztosak lehessünk abban, hogy valóban azokhoz a szervezetekhez jut el a pénz, amelyek a feladatok nagy részért felelősek. Emellett, ami az operatív programok esetében történő technikai segítségnyújtást illeti, illetve a humán erőforrásokra történő összpontosítást, ott mindenképpen fontos a megfelelő adatközlés, és felkértük a tagállamokat, illetve ösztönöztük őket arra, hogy technikai segítségnyújtást használjanak a nem a, a bizonyos ex ante kritériumoknak való nem megfelelés esetén, hogyha például ez megtörténne, akkor jóval célzottabban használnák fel a technikai segítségnyújtást. Emellett az is fontos, hogy a csalás és a korrupció ellenes lépések megtételére is hasznosítsák ezeket a lehetőségeket. Nemrégében egyébként készítettünk egy tanulmányt arról, hogy a tagállamok mennyiben használják és hogyan a pénzeket erre a célra. Fontos terület továbbá a projekt kapacitás építés a kedvezményezettek szempontjából, és fontosnak tartjuk azt, hogy a technikai segítségnyújtás eredményének és outputjának a mérés és megfelelő történjen a tagállamokban végezetül, ami a kihívásokat és az ajánlásainkat illeti, mi úgy véljük, hogy nagyon fontos, hogy a technikai segítségnyújtás továbbra is célzottan és hatékonyan történjen, hogy valóban átlátható legyen a pénzek kezelése. Úgy gondoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás mindenképpen célzaton kell használni. Továbbá úgy gondoljuk, hogy fontos a bizottságon belüli koordináció szerepe, azért, hogy átlássuk a helyzetet, a különböző osztályok egymással együttműködjenek, és fontosnak tartjuk azt is, hogy a tagállamok és a bizottság is javítson az adatközlésen, és jobb mutatókat használjanak annak érdekében, hogy az eredmények mérhetőbbek legyenek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm az előadást. Később majd lesz még lehetőség kérdéseket feltenni. A következő előadás következik. Kurt Bungárc úr a következő. Remélem jól ejtem a nevét. A technikai segítségnyújtás jobb hasznosítása az Európai Struktúrás Beruházási Alapok kapcsán, az ECA teljesítmény alapú auditjából származó tapasztalatok. Öné a szó. Ő ön egyébként az Európai Számvevőszék eh, egyik fő ellenőretesség. Thank you, Madam Chairman. Thank nagyon köszönöm elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek és felszólalhatok. Beszélhetek a kohéziás, kohéziópolitikákban a technikai segítségnyújtásról. Már 17 éve dolgozom az Európai Számvevőszéknél, az elmúlt 8 éven pedig kohéziós politikákkal foglalkoztam legfőképpen a számvevőszék technikai segítségnyújtást nem mindig vizsgál a kohéziós politikában, de amikor különböző eredményeket, mutatókat vizsgál, akkor megnézi, hogy a kohéziós politikában mi működik jól, mi működik nem jól, és az administratív kapacitások jól működnek-e a tagállamokban. Véleményem szerint ezek igen kényes kérdések, úgyhogy talán nem a, arra kellene gondolnunk most még, hogy a segítségnyújtási technikákat hogyan lehetne javítani, hanem inkább beszéljünk arról, hogy a technikai segítségnyújtást hogyan lehet hatékonyabbá tenni, és hogyan lehet a programoknak az egészét ezekkel eredményesebbé tenni mint más Európai Uniós támogatások, így a technikai segítségnyújtásnak is az kellene, hogy legyen a fő célja, hogy hatékony, eredményes legyen, gazdaságos, és néha elfelejtjük, de hát a költséghatékonyság is rendkívül fontos, vagyis a programnak, a projektnek a költsége és az elért cél. Ennek az arányát sem szabad elfelejteni. Természetesen az Európai Unió pénzügyi szabályaiban mindez szerepel. Nézzük, hogy milyen problémákra szeretnék rávilágítani. A problémák után szeretném majd kiemelni, hogy szerintem a technikai segítségnyújtásnak legfőképpen a fenntarthatóságot kell a szem előtt tartania, olyan értelemben, hogy hosszú távú hatásokat kellene elérnie, ez gyakran nem így van a tagállamokban. Szeretném majd kiemelni, hogy mindannyian valódi Európai Uniós hozzáadott értéket szeretnénk kialakítani a megfelelő prioritások mentén, talán legfőképpen a hatékony projekt kialakítás és kiválasztás a fő feladat, illetve a fenntarthatóság, tehát a hosszú, távú, hosszú távon hosszú távon való gondolkodás, a projektek eredményének hosszú távú megvalósítása, erre nem mindig gondolunk, amikor kialakítunk projekteket. A jó adminisztratív kapacitás rendkívül fontos az európai strukturális és beruházási alapokban, persze ez egyértelmű, de mégiscsak ezek a kapacitások nem jól működnek, nem jól kezelik a strukturális alapokat az Európai Unió különböző területein. Szerintem itt az ideje, hogy ezt beismerjük, és nem mondjuk mindig azt, hogy a bizottság a hibás, a bizottság a bűnbak, a bizottság nem tette eleget azért, hogy ezt javítsa, vagy hogy esetleg ö, egyszerűsítést kérjünk. Az egyszerűsítés persze az eredményességet ö, gondolhatnánk, hogy javítja, de nem ez a jó megoldás a kezelő hatóságok, illetve a közvetítők nem, mind, nem mindig rendelkeznek a megfelelő kezelési, működtetési kapacitásokkal, illetve személyzettel, nincs meg a megfelelő szervezeti kapacitásuk sem arra, hogy a strukturális alapokat megfelelően kezeljék. Csak tőlük, csak a regionális és nemzeti hatóságoktól függ az, hogy mennyire segítik még jobban a kedvezményezeteket a jobb eredmények elérése érdekében. A Következő, kér, következő téma, én, legalábbis mi azt gondoljuk, hogy a technikai segítségnyújtási alapok, amelyek jelentősek és amelyek elérhetőek az, áll, az államok számára, ezeknek valódi gyakorlati hasznot kellene hozniuk, méghozzá úgy, hogy a programokat megfelelőképpen hajtják végre, és a tagállamok tanulnak a, a következtetésekből. A harmadik pont pedig a megfelelő projektciklusról szól. Nagyon fontos, hogy az elejétől a végéig a projektciklust megfelelően kövessük végig, hogy megfelelőképpen tudjuk megnézni, hogy milyen ö, intézkedések vannak ö, prioritási helyzetben. Végül, de nem utolsó sorban, hatékony, eredményes végrehajtásra van szükség. A projekteket megfelelőképpen kell végrehajtani, olyan programokról beszélünk, amelyeket az Európai Unió társ finanszíroz. Mm. Szerintem ebben a kollégák is egyetértenek a bizottságban, hogy a tagállamok nem tesznek eleget, és a regionális szint sem tesz eleget, már ami az utólagos értékelést illeti. A kedvezményezettek, a tagállamok levonják a következtetéseket, ezeket kell, hogy a jövőben használják is. Az utolsó dolog pedig szerintünk számos tagállamban az adminisztratív kapacitások sokkal jobbak, hogyha a központi szintről van szó, például a, a fővárosokról, sokkal jobb, mint hogyha helyi, regionális szintre mennénk le, ahol nincsenek meg a megfelelő kapacitások, nincs képzett munkaerő, nincs, nem férnek annyira hozzá a, mondjuk a, a bizottsági kollégákkal való kapcsolattartáshoz nem tudnak megfelelőképpen tanulni tőlük. Tehát a helyi, regionális szinten több technikai segítségnyújtásra van szükség, mint a központi szinten. Most akkor nézzük a hiányosságokat, a problémákat. Szerintem ezeket egyesével kellene végignéznünk. Ezeket a jövő technikai segítségnyújtási programjaiban orvosolni kellene. Először is költséghatékonyság elve. A programozási projekt szinten ez nincs meg. Az operatív programok ugyanis nem mindig általában nem magyarázzák el kellőképpen, hogy az Európai Uniós programok hogyan segíthetnek megvalósítani bizonyos EU-s szakpolitikáknak a céljait. Az eredményorientációval is vannak problémák, csak úgy, mint a költséghatékonyság szintjén. Sokszor a politikai szempontok mentén választanak a különböző opciók közül. Nagyon sokszor nincs megfelelő adatmennyiség a tagállamok birtokában. Gazdaságilag mondjuk mm, nem jó megoldásokat választanak, drága megoldásokat választanak, amelyek sokkal drágábbak, mint mondjuk egy hasonló projekt lehetne, egy olyan projekt, amelyet mondjuk csak a nemzeti, vagy esetleg magán szektor finanszíroz. A, az eredményorientáltság sincs meg mindig. Bizonyos mértékben ez érthető, előfordulhat, hogy a minőség, a valódi eredmény, a hosszú távú hatékonyság, ezeket nem figyelik kellőképpen a tagállamok hatóságai. Harmadik pont, hosszantartó, hosszú távú eredmények. Általában a hatóságok azonnali megoldásért dolgoznak, ezt nagyon jól teszik, de nem gondolkodnak a hosszú távra, nem gondolnak az optimális hatásokra, de mindazonáltal a jogi szabályozások, például 5-3 éves periódusok, ilyen periódusokban kell gondolkodniuk, és ilyen periódusokban kell mérniük azt, hogy mennyi munkahelyet teremtettek. Ennek meg is felelnek, de ez csak a szabályozási minimum. A következő pontban a piaci um, hiányosságokkal szeretnék foglalkozni, azzal, hogy az adófizetők pénzét nem megfelelően költik el mindig. Főleg, amikor a magánszektorról van szó, a vállalatoknak, a KKV-knak nyújtott segítségnyújtásról. Előfordulhat, hogy megfelelőképpen ellenőrzik azokat a tag, azokat a KKV-kat, amelyeknek szükségük lenne forrásokra, viszont aztán mégsem kapnak belőlük. Ami a mm, hozzáférhetőséget illeti, azt láthatjuk, hogy a vállalatok nem mindig tudják a teljes projektjüket finanszírozni ezekből a forrásokból. A bevétel, potenciális bevételt nem megfelelőképpen veszik górcső alá, és a költséghatékonyság a kezdeti szakaszban nem jelenik meg, vagy pedig egyáltalán nem jelenik meg. Ami a programok megvalósítását illeti, ezeknek, ezeknek szabályoknak, a jogszabályoknak megfelelően kell történniük, és főleg amikor az állami támogatási, illetve a közbeszerzési szabályokat vizsgáljuk erre nem mindig van példa. Előfordulhat, hogy a központi hatóságok, amelyeknek a megfelelő amelyek a megfelelő tapasztalatokkal ö, rendelkeznek, azok nem megfelelően ö, végzik ezeket az előzetes értékeléseket. Az is előfordulhat, hogy a méret gazdaságossággal próbálják csökkenteni a költségeket, mind az állami támogatási, mind pedig a közbeszerzési projektek esetén. A projekteknek a szétdarabolása is előfordulhat, mondjuk költségvetési plafonok tiszteletben tartása miatt, de ez mindig plusz munkához, illetve többletköltségekhez vezet. A regionális hatóságok előfordulhat, hogy több követelményt írnak elő, mint amennyit kellene, és a, a, a jelentkezés előfordulhat, hogy nagyon sok öm, aláírást igényel, ami pedig fölösleges. Ugyanilyen, öm, társ, ugyanilyen tagállami Um, projekt, projektek előfordulhat, hogy a kedvezményezettek számára sokkal nagyobb um, administratív költséget jelent, mint egy olyan program, amelyet nem társfinanszíroz az Európai Unió, hanem amelyet csak a tagállam finanszíroz. Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében pénzügyi kompenzáció merül fel, előfordulhat, hogy mondjuk a kedvezményezett nem volt eléggé szerencsés, és nem kapott Európai Uniós projektet, csupán csak valamilyen, valamilyen tagállami projektben vehet részt. Ez pedig alássa az Európai Unió hírnevét. A módszerek, eszközök, infrastruktúrák használatában megfelelő mutatók mentén kellene ezeket értékelnie, és nem szabadna hagyni, hogy mondjuk infrastruktúrákat ne megfelelőképpen használjan, használjanak. A régiók, a hatóságok, az üzleti szféra képviselői között együttműködésre van szükség, és valakire, nem feltétlenül a bizottságtól, de valakire, aki ezeket az együttműködési projekteket támogatja. Ez lehetne az Európai Unió hozzáadott értéke, de hát ez nem mindig van így a tagállamokban. Az infrastruktúrális projekt, amely amely mondjuk helyi szabályozásoknak is meg kell, hogy feleljen, ezeket le kellene egyszerűsíteni, és így gyorsabbá kellene tenni. Talán több feltételre van szükség, és a határidőket a hatóságoknak szigorúbban kellene kiszabniuk. ablakos rendszert kell alkalmazni az összetett hatósági engedélyezések esetében. az eredményeket nem megfelelőképpen kommunikálják és értékelik. Ez a benchmarking, illetve az eredmények összehasonlítása szempontjából problémákat vet fel. Nyilvánvalóan kellene, hogy legyen egy szervezet, amely az adatokhoz megfelelőképpen hozzáfér, azokat megfelelően kezeli, és kellenének megfelelő eredményességi mutatók, már beszéltem az előbb az utólagos értékelésről, úgyhogy időhiányában át is ugornék az utolsó diámra, itt a második és a negyedik ponttal szeretnék foglalkozni, a másik kettővel már foglalkoztam. A második tehát a regionális politikai célok és a konkrét program célok. Azt látjuk, hogy egy új jelenség, és erről már beszéltünk a bizottsági kollégákkal és a tagállami kollégákkal, tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy a tágabb célok illetve a konkrét program célok egymás ellenébe mennek. Ez nem szabadna, hogy így legyen. Mondanék egy példát, megújuló energiák, nem régi projekt. Azt láttuk, hogy egy tagállami projekt esetében amelyet az Európai Unió is finanszírozott, mondjuk a kohézió, az innováció, a munkahelyteremtés, ezek a nagy célok, ezek megjelennek, viszont nem szabad nagy olyan helyzet elő kialakuljon, ahol mondjuk a megújuló energiaforrásokat nem a lehető legnagyobb mértékben használják arra, hogy az EU, 2020 e vagy EU 2030 céloknak megfeleljen, mert ami a megújuló energiaforrások terén kitűzött célokat illeti. Tehát a tágabb célok és a konkrétabb helyi célok nem szabadna, hogy egymás ellenében játszanak. Ez egy igen nagy inkoherenciával kapcsolatos kérdés. Az utolsó példa, gondolom, hogy az önök szakbizottsága már beszélt erről nagyon sokat, a holt teherveszteségnek a csökkentése. A nettó befizetők ezt nagyon is megérzik a tagállami szinten, helyi szinten, na de a kedvezményezetteknél is előfordul holt teherveszteség, olyan veszteség, amelyet el lehetne kerülni, és mondjuk a tagállami adófizetőknek a mm, pénzének a felhasználása nélkül is lehetne ezeket a projekteket megvalósítani. Nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésre, nagyon szívesen beszélek önökkel ezekkel, ezekről a problémákról, hiányosságokról. Hogyha gondolják, nagyon szívesen megosztok önökkel konkrét példákat is, amelyeket a régiókban láthattunk, és nagyon szívesen válaszolok a technikai segítségújtás jövőbeli jövőbeli kapcsolatos kérdésére is. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy követik a napi rendünket, és Frank Lee úr a következő, a pénzügyi eszközök tanácsadó osztályának vezetője az EBB-nél, amiről beszélni fog, az az EBB technikai segítségnyújtási tevékenysége, az európai strukturális és beruházási alapok akkor felhasználása során. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy a mai napon bemutathatom az EBB tevékenységét a technikai segítségnyújtás során. Úgy gondolom, hogy a jelenlévők legtöbbje tisztában van azzal, hogy nagy szerepet játszik viszonylag az EBB ezen a területen, a technikai segítségnyújtásban, itt a bizottsági finanszírozásban is, de van közvetlen tagállami finanszírozás. Egyébként a mai napon éppen erre próbálok kitérni, mi a különbség a két típusú finanszírozás között és egy néhány fogható segítséget is bemutatok majd, amit nyújtottunk a terepen, és a jövőről is röviden szeretnék beszélni. Mindenek előtt a legbonyolultabb diát szeretném bemutatni, azt hiszem némi időt erre rá kell szánnom, hogy elmagyarázzam. Egy különböző típusú technikai segítségnyújtás, tanácsadás van, ami mind a portfóliónkhoz tartozik, a strukturális alapok összefüggésében. A technikai tanácsadás és a pénzügyi tanácsadás két különböző terület a mi szemünkben, két külön területről van szó. A technikai tanácsadás esetében azon programokról van szó, amiket a bizottság finanszíroz bizottsági forrásokból, és azok, amelyeket itt szerződések és alapon finanszíroznak a megfelelő hatóságokon keresztül a közvetlenül finanszírozott programok, itt a legnagyobb a Jaspers program, a legnagyobb technikai segítség, tanácsadási eszköz, tanácsadó eszköz, ez egy projektorientált segítségnyújtás, fő projektekből indulunk ki, amikor a segítséget adjuk, és azt kell, hogy mondjam, egyébként a program már működik, és az eszköz is inkább programokat tart szem előtt, és hát meglehetősen nagy programokat, amelyek nagy méretűek, mint mondtam, stratégiai fejlesztés és végrehajtási tanácsadás. És van egy hálózat a, a kompetencia központoknak, ahol a legjobb gyakorlatokat és ismereteket adjuk át különböző horizontális témákban aztán a jobb oldalon, ha oda nézünk, egy néhány program van, a legismertebbek Bulgáriában és Romániában működne egyébként, ahol a különböző hatóságok eszközöket kínálnak, technikai segítségnyújtási eszközöket kínálnak, amelyet közvetlenül a technikai segítségnyújtásból finanszíroznak ilyen eszközökből. Itt a végrehajtásról van szó, majd adok egy példát erre is egy percen belül. Aztán nézzük a pénzügyi tanácsadási támogatás, központilag finanszírozott bizottsági szolgálatok által finanszírozott eszközökről van itt szó. Itt tá- tényleges támogatást nyújtunk a, a operatív hatóságoknak a, a legjobb gyakorlatokon keresztül például ismereteket nyújtunk, és nagyon konkrétan a végrehajtásban is jelen vagyunk a tagállamok szintjén, egyre inkább egyébként előtérbe kerül az is, hogy az úgynevezett beruházási platformokban is tanácsot nyújtunk, EU finanszírozási témákon keresztül. Utoljára, de nem utolsó sorban, ez is egyébként egy közvetlen strukturális alapokból történő finanszírozása működik, ez az úgynevezett European Hub. Itt beruházási tervről van szó valójában egy meglehetősen jó finanszírozási eszköz ez, hogy bizonyos réseket betömjünk, ezt így szoktuk mondani. Itt vannak a mainstream technikai segítségnyújtó programok, de emellett egyébként is szükség van. Hogyha tovább megyünk, a, akkor megnézzük a jaspers hogy milyen méretű kapacitásról van itt szó valójában. A lehető legtöbbet nyújtjuk természetesen központosított intézményként, ennek ellenére hat regionális irodánk van a tagállamok jelentős részében. Mint egy 130 munkatársunk dolgozik a Jaspersnek, a Jaspersnek, és hozzáférésünk van a tanácsadó szervezetekhez, amelyeket szerződéssel alkalmaznak a keret szerződésekben, és van egy helyi jelenlétünk, ez lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk a kedvezményezettek érdekében, és figyelembe tudjuk venni a helyi körülményeket, feltételeket, ami a projektek végrehajtására vonatkoznak, és úgy gondoljuk, hogy meglehetősen rugalmasak tudunk lenni az forrásfelhasználásban kint a terepen. Egy konkrét példát is említenék arra, hogyan működik ez a Jaspers, hogy ez a Jaspers nem feltétlenül nagy fej nehéz projektekből indul csak ki, hanem vannak olyan részlegek is, amelyek az intelligens specializációra fókuszálnak, a városfejlesztési programokban is részt veszünk. Itt van egy olyan program, amit Lengyelországban támogattunk, egy szerkezet átalakításról van szó regionális szinten, különböző szektorokat átfogóan segítettük egyébként abban, hogy felülvizsgáljuk, megnézzük a környezetvédelmi, környezeti hatásokat, hatásvizsgálatokat, és ez alapján a projekteket érintő körülményeket jobban figyelembe lehet venni. Aztán egy másik példát is szeretnék említeni a projekt végrehajtásra megint csak. Itt a konkrét technikai segítségnyújtásról van szükség a tagállamok szintjén mint egy nyolc emberünk dolgozik ezen a területen, méghozzá Bukarestben, Romániában közvetlenül egy sor operatív hatósággal működnek együtt a nagy infrastruktúrális programokban meglehetősen komoly pénz, költségvetése mögött közlekedési projekt, környezetvédelmi, klímaváltozási projekt, energiahatékonyság és energia szállítási projektekről van szó kapacitás kialakításban segítünk, programmenedzsmentben is részt vegyünk, veszünk, és a kormányzati irányítási feladatokban is segítséget nyújtunk. Ezt szeretnénk javítani. Utoljára, de nem utolsó sorban csak hogy belekóstoljanak abba is, hogy mit teszünk a pénzügyi eszköz tanácsadási támogatás keretében. Bulgáriában a hatóságokkal működünk együtt. A cél az volt, hogy létrehozzanak egy saját eszközt, pénzügyi eszközt, egy saját erőből hozták ezt létre, a semmiből tulajdonképpen mi a beruházási stratégia kialakításában segítettünk, segítettünk a monitoringban, a beszámolási rendszer kialakításában is. Egyébként ez konkrétan 2015 utolsó negyedéve óta működik, és a Világbank, az EBRD együttműködésére is számíthattunk, más szektorokat is megnéztünk, mindenek előtt a kis és középvállalatokra gyakorolt hatást, így alakítottuk ki a programokat, szeretnénk folytatni egyébként a végrehajtás során is segíteni szeretnénk a említett eszköz kapcsán. Például pénzügyi közvetítők kiválasztása egy nehéz feladat, ebben szeretnénk segíteni, meg fogjuk nézni, hol látunk lehetőséget arra, hogy a strukturális alapokhoz kötődő eszközöket hogyan tudjuk összehozni az EBB eszközeivel, forrásaival, az FC garanciája mellett. Ezzel a végre érnék lassan egy néhány szót szeretnék még elmondani ajánlások ajánlásként a jövőre nézve, ha megnézzük a csökkentett EU költségvetés valószínűségét, akkor látni kell, hogy a végrehajtása, a kiválasztás során ügyelni kell, hogy tényleg jó, megbízható projektek legyenek, egy költségvetési szerepünk talán erősödik, de a technikai segítségnyújtásra mindenképpen szükség lesz azon a szinten, ahol már most vagyunk, de talán még növelni is kell. Egyszerűen azért, mert eh, különböző forrásokból lehet finanszírozni egy-egy projektet, eh, de nem mindig jól használják fel ezeket a pénzeket. Nagyon nehéz egyébként ezt megcsinálni. Most pedig azt szeretném mondani, technikai és pénzügyi tanácsadási segítséget jobban összpontosítani kell szerintünk. Pillanatnyilag függetlenül működnek egymástól projektterveket, össze kell vonni. Mi úgy látjuk, hogy a pénzügyi aspektusokat egy szempontból kell vizsgálni, és látni kell, hogy a projekttervezésben, egy város tervezés során, városfejlesztésen belül prioritást kell adni a tanácsadásnak, méghozzá fenntartható fejlesztés szempontjából. Így tudjuk elérni, hogy adott esetben újfajta forrásokat is bevonjanak, ne csak simán fejlesztési támogatásokat. És a technikai segítségnyújtást helyi szinten kell, regionális szinten kell erősíteni, véleményünk szerint ott kell lenni a terepen, még erről még külön nem beszéltünk, de az Elena eszköz is nálunk van, amit a DG Energy támogat, egyébként ebben is részt veszünk aktívan, ez egy nagyon jó eszköz véleményünk szerint, és helyenként úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne megnézni a kohéziós politikát önmagában itt mindenek előtt a helyi önkormányzatoknak, hatóságoknak szeretnénk segíteni. Ez a program meglehetősen nagy mennyiségű technikai segítségnyújtást tartalmaz közvetlenül a városoknak, hogy projekteket, projekt végrehajtó egységet hozzanak létre, hogy több embert vegyenek fel erre, jogi támogatást is lehet biztosítani a hatékony végrehajtás érdekében a projekttervek szintjén. Utoljára, de nem utolsó sorban, ez egyik legnagyobb előnyünk szerintünk, bár sokan nem becsülik ezt eléggé. Itt aztán a projekt, hogyha nem hajtják végre a technikai segítségi nyújtást vissza kell fizetni. Ez egy meglehetősen erős és hatá, hatékony eszköz és intézkedés arra, hogy a technikai támogatást komolyan vegyék és tényleg alkalmazzák is ezzel a végére érnék, és egyelőre köszönöm. Köszönöm a lehetőséget is, hogy hozzászólhattam. Köszönöm szépen. Most pedig szót adok Elizabetta Capanelli asszonynak, országmenedzser a Világbanknál, Romániáért és Magyarországért felel. A Világbank felelőssége a technikai segítségű nyújtás területén az EU tagállamaiban. Ha egy Kérem fogalmazzon egy kicsit rövidebben, mint ahogyan azt a diájában előkészítette. Persze, köszönöm szépen. Köszönöm először is az elnök asszonynak és mindenkinek, aki részt vett a mai esemény szervezésében, hogy lehetőséget biztosítottak a Világbanknak, hogy hozzászóljunk mégsem magunk részéről. Nem fogok az összes diára kitérni, meg kímélem önöket ettől, de úgy gondolom, körülbelül 10-11 diát azért mégis szeretnék megmutatni önöknek. Azért készítettem kicsit hosszabb prezentációt, előadást, mert néha a Világbank szerepe nem annyira jól ismert, főként ami a technikai segítségnyújtást illeti a különböző országoknak, tagállamoknak. Előkészítettünk egyébként kiadványokat is, amelyeket eh, szívesen a képviselők rendelkezésére bocsátunk és szívesen válaszolunk persze a kérdésekre is. Ahogyan már korábban elhangzott, készítettem néhány diát a Világbank szerepvállalásával kapcsolatosan, amely szerepvállalás lett nem annyira ismert. Ezzel a diával kezdeném, hogy szemléltessem, hogy ahogyan a beruházási banktól érkezett kolléga is mondta, a helyi jelenlét nagyon fontos a bank szempontjából. Különböző hitelezési lehetőségeket is biztosítunk, és a jelenlétünkkel együtt ez a technikai segítségnyújtás hatékonyságát növeli. Néhány olyan ország, ahol jelen vagyunk és ahol működünk, ide tartoznak Románia, Bulgária, Lengyelország és Horvátország, és itt tulajdonképpen fajta központokat hoztunk létre. Szeretném röviden elmagyarázni, hogy milyen technikai segítségnyújtást bocsát rendelkezésre a Világbank a tagállamokban. 22 EU-s tagállamban vagyunk egyébként jelen. Három fő részre bomlik a tevékenységünk. Az egyik tevékenységi terület azokat a tevékenységeket öleli fel, amelyekhez a tanulmányok, elemzések tartoznak, a tanácsadói tevékenységünk, ezeket magunk finanszírozzuk. Aztán vannak a tagállam által finanszírozott tevékenységek, ezek hasonlatosak az Európai Beruházási Bank által nyújtott tevékenységhez. Mi Reimbursable Advisory Service-nek hívjuk ezeket a szolgáltatásokat, tehát visszatérítendő tanácsadói szolgáltatás. És nem csak a bizottságnak, hanem a tagállamoknak is nyújtunk ilyet. Ami pedig a méretet illeti, itt láthatják, hogy gyakorlatilag a korábban említett pénzekhez képest ezek jóval alacsonyabb összegek, de mégis fontos ezeket is megemlíteni, mert áttételi hatásuk van, és fontosak a szinergiák és a kiegészítő hatások szempontjából is, például az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság által végzett tevékenységhez képest. Ez egyfajta áttekintést ad tehát az általunk finanszírozott tanulmányok hatásáról, Románia példáját szeretném kiemelni, mivel Románia az úgynevezett RAS szolgáltatásaink legnagyobb kedvezményezettje. Románia példáján szeretném bemutatni röviden, hogy mi mindennel foglalkozunk. A Világbank másokkal karöltve végzi persze ezt a feladatot. Ezeket az visszatérítendő tanácsadói szolgáltatásokat leginkább alapokból finanszírozók, és részben a állami költségvetésekből finanszírozzák. A Világbank több mint 40 éve végez ilyen tevékenységet, több mint 60 országban világszerte. Ez tehát nem olyasmi, amit csak az Európai Unióban teszünk. Ez egy olyan tevékenység, amelyet, amelynek a célja leginkább az a Világbank részéről, hogy a rendelkezésre álló eszköztárat kibő, eszközök tárát kibővítsük, és a kedvezményezetjeinket támogassuk a különböző tagállamokban, ahol jelen vagyunk. Ha megnézik a portfóliónkat, akkor leginkább erre az RAS tevékenységre összpontosítunk Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Lengyelországban. Ezekről az országokról beszélnék külön, illetve Romániáról. De szerettem volna egy táblázatot hozni önöknek arról, hogy milyen technikai segítségnyújtást nyújtunk, milyen tevékenységeket, tanulmányokat és elemzéseket készítünk, és amelyeket az Európai Bizottság finanszíroz. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy Ciprus és Görögország számára és finanszírozást biztosítsunk más tagállamok finanszírozásán és EU-s intézmények finanszírozásán túl. Románia példájára térnék rá azonnal, hogy szemléltese, amit az imént mondtam. Szeretném hangsúlyozni, hogy Romániában a Világbank a jelenlétét megerősítette más országokhoz hasonlóan, más EU-s tagállamokhoz hasonlóan. A válság után erősítettük meg a jelenlétünket. Már az előcsatlakozási időszakban is nagyon aktívak voltunk, de különösen a pénzügyi válságot követően és a kapacitásépítés az EU-s pénzek abszorpciójának kihívása megjelenésével arra kértek bennünket, hogy a jelenlétünket növeljük, persze szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal. Szükség volt tehát arra, hogy a kapacitásépítési tevékenységünket növeljük, és hogy a Jasper munkáját és mások munkáját is kiegészítsük. A technikai segítségnyújtás rendkívül fontos volt. Növelnünk kellett nyilván a saját humán erőforrásainkat is, hogy megerősítsük a jelenlétünket az adott tagállamban, és ezáltal sikerült azokat a hézagokat betölteni, amelyek kialakultak, és sikerült támogatni az adott országot az új programozási időszakra való felkészülésben is. Ha Románia példáját vesszük, akkor látható, hogy azokon a területeken, azokban az ágazatokban, ahol fokozott szolgáltatás nyújtás történt, és itt nehéz az összehasonlítás, mert a közlekedési ágazattal és az energetikával nem foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy az EBRD vagy az EBB jóval felkészültebbek ezeken a területeken. De például megnézzük a kormányzás megerősítését, a közigazgatás reformját, városfejlesztést, vidékfejlesztést, oktatást, ezek azok a területek, ahol mi elsősorban a tevékenységünket végezzük. a számvevőszékbeli kolléga minden bizonyjal emlékeztetni fog engem hamarosan arra, hogy nyilván ez csak az outputot szemlélteti, mert tehát ezek csak tanulmányok, elemzések, de szerettem volna azért egy példát bemutatni arról, hogy mi is a kézzel fogható eredménye a munkánknak, és hogyan tudunk valóban befolyásolni, ténylegesen befolyásolni programokat. Nemrégiben támogattuk Romániát abban, hogy elemzéseket készítsenek, elkészítsék a szükséges előkészületeket, stratégiákat, amelyek ex ante feltételrendszer részét képezik, és ezáltal az ország lehetővé, számára lehetővé vált, hogy fejlődésnek induljon olyan területeken, ahol gondok voltak korábban. A közbeszerzés egy ilyen terület, itt például az Európai Beruházási Bankkal együtt támogatást nyújtunk. Egy másik terület, ahol eredményeket sikerült elérni, az az adatok begyűjtése, elemzése, az információk elemzése, az új stratégiára vonatkozólag, amelyet Románia bevezetett a szegénység csökkentésével kapcsolatosan, és a román jogalkotók ennek alapján egy új törvényt készítettek elő, amelynek közvetlen befolyása van a minimálbérre. Ez a törvény nem születhetett volna meg ilyen gyorsan, ilyen rövid idő alatt, hogyha nincs meg a szükséges segítségnyújtás. Itt egy újabb példát láthatnak arra, hogy egy kedvezményezett, hogy nyilatkozott a technikai segítségnyújtás hasznosságáról. Szeretném azt is megemlíteni, hogy a román kormány értékelést készített az előző programozási időszak első szakaszáról, az EBB, az EBRD és a Világbank technikai tanácsadását illetően, ezt nagyon fontosnak tartom. Mi persze saját magunk is értékeltük a saját tevékenységünket, elemzést készítettünk, de mindenképpen segítségünkre van az ilyen jellegű információ abban, hogy a tevékenységünket a jövőben jobbá tegyük. Az önök jelentése is fontos volt ilyen szempontból, hiszen önök kiemelték, mennyire fontos a helyi önkormányzatokra összpontosítani, a hatástanulmányok elkészítése mennyire fontos, az eredményesség, a hatékonyság, ezek mind-mind előfordulnak a mi elemzéseinkben is. Egy nagyon fontos dolog számunkra továbbá az, hogy a kormány adott esetben mindig irányító helyzetben legyen, kifejezésre juttathassa, hogy milyen, techni- milyen jellegű technikai segítségnyújtásra van szüksége. Ez a fajta szinergia nagyon fontos, és persze nagyon fontos volt az Európai Bizottság iránymutatása és együttműködése is. A jövőre való tekintettel úgy gondoljuk, hogy az elemzésénk abba az irányba mutatnak, ugye Románia példáját említettem, de beszéltem volna Bulgáriáról, vagy az összes többi országról, ahol jelen vagyunk. Számunkra tehát nagyon fontos, hogy ez egy pozitív tapasztalat volt, mi is sokat tanulhattunk ebből, az EU-n kívül szerzett tapasztalatainkat tudtuk kamatoztatni, ugyanakkor az EU-s országoktól is sok mindent tanultunk. Egy világszinten jelenlévő intézmény nyilván ez egy nagyon fontos célkitűzés számunkra. Úgy látjuk a saját elemzéseinkből és a román kormány által végzett elemzésekből is, hogy sikerült nagyon gyorsan segítségnyújtást biztosítanunk azokon a területeken, ahol az ország ezt szükségesnek érezte. Ahogy korábban mondtam, ez a kapacitásépítés volt elsősorban, a tény alapú, a bizonyíték alapú szakpolitikák kialakítása, és sikerült a jelenlétünket nagyon gyorsan növelni, és sikerült a kiegészítő elemzések és tanulmányok végrehajtásához a saját forrásainkat is gyorsan mobilizálnunk. Úgy gondolom, hogy a segítségnyújtásunk nagyon nagy hatást ért el. Nem volt mindig könnyű a feladat, de azért nagyon eredményesen zárult, azt hiszem, a tevékenységünk. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos ezeket az országokat a továbbiakban is támogatni. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy az elnök. Köszönjük ezt a rendkívül érdekes előadást. Az ötödik beszélünk ma Macsei Aulak. Remélem nagyjából sikerült jól ejtenem a nevét aki a technikai segítségnyújtással foglalkozó koordinációs osztály vezetője, a lengyel gazdasági minisztériumnál. Tessék. For... Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm, hogy megoszthatom a tapasztalatunkat önökkel. Ez a prezentáció több mint 12 éves tapasztalatnak az eredménye. A technikai segítségnyújtásban ennyi évnyi tapasztalatunk van. Először is bemutatnám, hogy a technikai segítségnyújtás hogyan is néz ki Lengyelországban, kik a legfőbb szereplők, hogyan fejlődött a technikai segítségnyújtás, és milyen következtetéseket tudunk levonni. A mi rendszerünk három pillérre épül. Van egy operatív programokban nyújtott technikai segítségnyújtás, a nemzeti program, tagállami projekt, operatív programokban való segítségnyújtás és a regionális operatív programokban való segítségnyújtás. Mi úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politika hatékony és eredményes megvalósításáért született meg a technikai segítségnyújtás eszköze. Ennek a, ez a rendszer egy több szintű megvalósítási rendszernek az eredménye, 6 állami és 16 regionális operatív programunk van, tehát egy többszintű rendszerről van szó, ahol is ahol is fontos a prioritásokat meghatározni, és ezeket közösen kezelni. Ami a cél a eszközöknek, illetve a feladatoknak a szétosztását illeti. Az a célunk, hogy mindent megfelelően hajtsunk végre. Az operatív programokban nyújtott technikai segítségnyújtás a horizontális intézményeket segíti, és minden több területre kiterjedő témában megjelenik. Az operatív programokban nyújtott technikai segítségnyújtás egy eredményközpontú hozzáállást tesz lehetővé, ahol a koordináció, valamint a stratégia, stratégiák mentén megvalósuló átlátható megközelítés ö, működik. Három pillére épül a rendszer, de miért? Azért, mert nagyon sok forrásról beszélünk itt, láthatják a dián is, hogy milyen fontos forrásokról beszélünk. Bizonyos operatív programok programokat külön lehetne venni, ők magukban is jelenthetnének nagy eszközöket. Az irányító hatóságokon túl, ezekből 22 van, számos közvetítő szerv is van, összesen több mint 114 szervezet működik a technikai segítségnyújtásban nálunk. Ez a dia bemutatja a szereplőket, akik jelen vannak ebben a rendszerben. Szereplőket, intézményeket, ami segítség, technikai segítségnyújtásunkban aktív szereplőket és szervezeteket. Vannak irányító hatóságok, auditáló hatóságok, közvetítő szervek, vannak olyan hatóságok, intézmények, amelyek kihagynak, kihatnak a rendszerre, amelyek a környezeti hatástanulmányokért felelnek, vagy esetleg az árvizek kezeléséért, mondjuk a, a vasúti közlekedésért. Vannak technikai segítségnyújtást adó intézmények is. Láthatjuk, hogy vannak monitorozó bizottságok is, mondjuk civil szervezetek, illetve gazdasági, társadalmi partnerek. A legfontosabbak pedig talán maguk a kedvezményezettek. Ők lehetnek KKV-k, a tudományos világ képviselői is. A filozófiánk folyamatosan változott és fejlődött az idők során. Ugyanúgy, ahogy a szabályzók is változtak, volt a kezdetekben egy nagyon egyszerű eszköz, amely az adminisztrációt segítette, az Európai Uniós alapok megvalósításával kapcsolatos adminisztrációt, aztán továbbfejlesztették az eszközt, amely már adminisztratív kapacitásokat is képes volt előállítani, és most pedig a jelenlegi szakaszban a kedvezményezetteket is támogató eh, rendszert láthatunk, amely a hálózatokat is segíti, illetve az adminisztratív terheket csökkenti. Ez tehát a fejlődés, amelyen keresztül mentünk, megyünk. Szeretnék egy, egy pár eh, elv mentén eh, ezzel kapcsolatban mélyebb betekintést nyújtani. Ezt látjuk, hogy 2007-ben az a helyzet, amikor is indultunk, nehéz volt. Nehéz volt, ugyanis szakképzett munkaerőhiány, nyunk volt, nem volt rendszer szintű hozzáállás, nem voltak alapvető képzettségek, mert ami a végrehajtási kapacitásokat illeti. Tehát a technikai segítségnyújtás ez egy megfelelő segítségnyújtási forma ezen problémák kezelésére. Nézzük, hogy milyen intézkedéseket is láthatunk itt. Egy emberi erőforrás fejlesztési tervet dolgoztunk ki, ezt ismeri az Európai Bizottság is. Egy új intézményes rendszert alakítottunk ki, az iránymutatás és koordinációs irányítós, irányító intézkedéseket magunkba foglaló rendszert átgondoltunk, és információs pontok összetett hálózatát hoztuk létre, amely nyitott a kedvezményezettek és az egész társadalom számára. Ezek az eszközök, ezek az intézkedések mind-mind segítettek nekünk abban, hogy a kohéziós politikát Lengyelországban megfelelőképpen erősen tudjuk kezelni. E, ennek, ezeknek az intézkedéseknek, eszközöknek köszönhetően jól tudjuk kezelni az alapokat. De azt látjuk, hogy ez még mind nem elég. Hogyha jó minőségű szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, ahogyan ez megjelenik az előírásokban is, ahhoz még további eh, elmélyítésére van szükség a technikai segítségnyújtásnak. Ezért többlet intézkedéseket vezettünk be, ezeket, ezekről külön prezentációt is tudnék akár tartani, de csak így felvetem őket. Tehát a kulcsfontosságú intézményeket támogatjuk, azon intézményeket, amelyek véleményünk szerint Lengyelországban a kohéziós politikák szempontjából rendkívül fontosak. A szociális gazdasági partnereket támogatjuk, itt gondolunk a civil szervezetekre, illetve az egyéni kulcsfontosságú projekteket is támogatjuk, számos projektet támogatunk, számos ilyen projektet támogatunk. Elkezdtünk területi hozzáállás mentén is dolgozni, ugyanis véleményünk szerint ez rendkívül fontos a kohéziós politikában. Tehát próba projekteket dolgoztunk ki, például a városi, város szakpolitika, a város megújítás területén. Továbbra is támogatjuk az információs technológiákat és tematikus hálózatokat hoztunk létre. Az ENEA hálózat az egyik. Ez megfelel az Európai Bizottság környezetvédelmi hálózatának illetve magán és állami partnerségi hálózatokat is támogatunk. Lássuk most, hogy a tapasztalatainkból milyen következtetéseket is tudunk levonni. Először is azt látjuk, hogy a technikai segítségnyújtás fejlődik, változik, ami jó. Jó, ugyanis alapvető funkciókat tölt be, de nem csak ezért hozták létre. Még tovább kellene mélyülnie a technikai segítségnyújtásnak nem csak az intézményeket kellene támogatnia, hanem magukat a kedvezményezetteket is, ugyanis a kedvezményezettek támogatása nélkül lehetetlen jól kidolgozott minőségi projekteket létrehozni, olyan projekteket, amelyek beleilleszkednek a stratégiai célkitűzésekbe. Véleményünk szerint a technikai segítségnyújtás tökéletes eszköz az innovatív er- eredmények, a próba projektek tesztelésére. Nagyon egyszerűnek és rugalmasnak kellene lennie, a lehető legegyszerűbb eszköznek kellene lennie a technikai segítségnyújtásnak. A mi rendszerünkben a tagállami operatív programoknak a léte lehetővé teszi, hogy eredményorientáltak legyünk. Vannak eredménymutatóink, kilenc ilyen eredménymutatónk van. Véleményünk szerint ezeknek a mutatóknak a segítségével láthatjuk, hogy milyen eredményeket is értünk el az operatív programokban nyújtott technikai segítségnyújtás stratégiaibb, átláthatóbb és valódi hozzáadott értékkel rendelkező eszköz lehet. Ez a legfontosabb. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta az időt is előadásával. Kedves kollégák, eljött az ideje annak, hogy kérdéseket tehessenek fel, kommentálják az elhangzottakat. Két név szerepel pillanatnyilag a listámon. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy 30 percünk marad mindenre, a vitára, több idő nincsen. Nielsen úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást is egyben. Ez is azt mutatja, hogy vita volt, vitára szükség volt, ezt már korábban kellett volna megtartani véleményem szerint. Újra és újra hangsúlyoztam, hogy egy speciális támogatást, segítséget kell biztosítani ahhoz, hogy pontosan, hatékonyan lehessen végrehajtani a programokat. Én mindenek előtt abból indulok ki, amit igyekszünk Svédországban a kohéziós politika keretei között elérni. Nagyon örülök egyébként annak, hogy a számvevőszék képviselője azt mondta, nyilvánvaló, hogy a támogatása helyi és regionális szintre kell, hogy koncentrálódjunk, ne annyira a nemzeti szintre. Az elmúlt húsz évben Svédországban az volt a helyzet, hogy újra és újra konfliktus alakult ki. Négy-öt év előttig a nemzeti szintű hatóságok vállalták a finanszírozást, a régiók pedig sokkal nagyobb igényt jelentettek be, és hát sokkal nagyobb támogatásra lett volna szükség, mint amit a nemzeti szint egyáltalán képes biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez oda vezetett, hogy ha nem hatékonyan nem bántak a támogatással. Számomra Igenis, nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal szemben egy kicsit energikusabban tudjon fellépni a tárgyalások során. Úgy vélem, igenis, az a dolgunk, hogy egy kicsit rálépjünk a tagállam lábára, és megkérdezzük, hogy hajtjátok végre a programot, ki illetékesebben, és az Európai Bizottság itt határozottabban léphetne fel. Úgy gondolom ez egy olyan érv, amit bizony lehetne használni. Svédország északi részén például gyéren lakott területek vannak, számos kisvállalattal, a vállalatok szinte 90%-a egy-két munkatársat alkalmaz csupán, vagyis látható, hogy náluk óriási szükséglet van, igény van arra, hogy koordinálják a tevékenységüket. Erre lehetne úgynevezett platformokat létrehozni az intenzív együttműködés érdekében. Ez jó például szolgálhat arra is, hogy a technikai támogatásban hogyan lehetne közösen fellépni a szociális gazdaságban is például fel lehetne lépni egy platform, sokkal többet tud kínálni, és sokkal több lehetőséget ad arra, hogy elérjék az eredményeket. Szerintem a technikai támogatást itt lehetne erősíteni elsősorban. Örülök, hogy a technikai segítségjutásról majd beszéltünk. Svédországban jó helyen van ez. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm valamennyiüknek a kiváló előadásokat is. A kérdésem Kört úrhoz irányul az összes problémát aláhúzta, amivel itt mi szembesülünk a végrehajtás az előkészítések során. Természetesen technikai támogatásra szükség van annak a tagállamok szintjén az egyes projektekben, az administratív stratégia, stb. Tehát le, lehetne ezeket sorolni, de valahogy az az érzésem időnként, hogy mindezzel igyekszünk tüzet oltani. Tüzet oltunk itt és ott, sikeresek is vagyunk, de gyakorlatilag leragadunk ugyanott, és mindig ugyanazzal a problémával szembesülünk az alacsony abszorpciós képességgel. Igen, a kötelezettségvállalásoktól félünk, aztán a backlog, a fizetés, tehát csúszik a fizetés, nem jól tervezik meg, stb valahogy nekem úgy tűnik, hogy valahol alapvetően meg kéne változtatni a technikai segítségnyújtást, mint ahogy ön is hangsúlyozta, fókuszáljunk egy szisztematikusabb módszerre. De hogy tudjuk ezt elképzelni? Hogy tudjuk javítani az üzleti környezetet összességében? Mert először a dolog, hiszen vannak országok, amelyek abszorpciós nehézségekkel szembesülnek, de ugyanott vannak nehézségek a beruházásokkal is, és minden mással is. A kérdés tehát az, hogyan tudjuk a segítséget jobban megszervezni, például a közigazgatásnak nyújtandó segítség általában hogy működhetne jobban. Erre kéne törekedni a támogatáson, és az egész folyamatot erre kéne kihegyezni. És vonatkozik ez a világbankra is, ezért kérdezek öntől is valamit. Az az érzésem időnként, hogy a tagállamokban különböző hatóságok foglalkoznak ugyanazokkal a kérdésekkel különböző módon. Horvátországban ott a pénzügyminiszter, amelyik felelős, vagy a pénisztérium a világbanki támogatásokért ők felelősek, tehát másrészt van egy regionális fejlesztési miniszter is, aki az abszorpció, a kohézió témájában felelős és hát bizony különböző elvárásaik, követelményeik vannak, és ez nehezíti a beruházást, és a koordinációt is persze, és a szinergia így ki, sokkal kisebb. Mit tudnánk tenni önök véleménye szerint, hogy ezt a problémát kezeljük, és hát, aztán Lengyelországban ez a bizonyos eset nagyon érdekes volt, hogyan változtatják meg a technikai segítségnyújtási rendszerüket, ami a technikai segítségnyújtást illeti kísérleti projektekben. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan értem, miről is van szó. Miért gondoljuk, hogy szükség, miért van szükség pilotoknál technikai segítségnyújtásra? miért nem konkrét projektekből indulunk ki, például a támogatási rendszerek, innovációs rendszerek segítése, stb. Tehát erre szeretnék néhány, némi magyarázatot ön is. Azt is mondta egyébként, tehát a kulcsfontosságú intézmények segítése, amelyek fontosak a strukturális politikában, ez most vonatkozik a bérekre is, az ott dolgozók béreire, vagy ez technikai segítségnyújtás abban mondjuk, hogy tényleg jobban működjön a közbeszerzés adott esetben, vagy hasonló ilyen eljárási területekre figyelnek. Köszönöm. Sajnos az elnök nem hallható. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Köszönöm, eh, hogy megszervezi ezt az igen fontos workshopot a mai napom. Érdekes előadásokat hallottunk, sőt hasznosakat is egyben a különböző országok különböző konkrét helyzetben vannak. Vannak rendszerek, amelyek decentralizáltabbak, vagy Németország, Franciaország esetében itt vannak a nagyország, de a skandinávokról is azt mondhatjuk, talán inkább decentralizáltak, bár a balti államok, mint az én hazám Litvánia is, a centralizáltabb megközelítést alkalmaz. És nincsen európai regionális politikánk, szakpolitikánk, ezért kerülünk abba a helyzetbe, hogy a humán erőforrás, az emberi erőforrás, ami lokális szinten rendelkezésre áll, gyakorlatilag évről évre csökken. Ezért aztán a regionális allokáció itt Európában bizonyos nehézségeket jelez egyelőre, és úgy gondolom, hogy igyekezni kellene kialakítani egy európai modellt, amelyből meg le lehet vonni a következtetéseket. Érdekelne az önök tapasztalata, hogy hol jobbak az eredmények, hol látjuk a jobb eredményeket. A decentralizáltabb rendszerek biztosítanak jobb eredményeket, vagy olyan, országokban jobbak az eredmények, amelyek centralizáltabb rendszereket alkalmaznak mert a decentralizált rendszer demokratikusabb szerintem, több vita folyik, és úgy vélem, hogy az összes ország függetlenül a attól, hogy milyen regionális összetétele van, ne ragadjon le egyetlen struktúránál, egy deklaratív struktúránál. Úgy gondolom, hogy a jó kormányzást kéne előtérbe helyezni, és azt a szándékot, hogy az eredmények legyenek jók. Ez reális ebben, a gyakorlatban tényleg így folyik a munka. A helyi hatóságok esetében most vannak vállalatok is, amelyek európai támogatást szeretnének kapni, de sokan erre nem képesek, mert hiányzik a mechanizmus, ami lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy bizonyos limiteket, kvótákat alkalmazzanak a kedvezményezettek érdekében, hiszen a kedvezményezettek önmagukban nem tudják elérni az európai intézményeket, túl messze vannak tőlük, és túl nagy akadályok alakítottak ki. Egyszerűen nincs meg az ismeretük, a tapasztalatok arra, hogy ezen a szinten együttműködjenek. Nagyon konkrét technikai támogatásra gondolok itt, de szükség van tanácsadásra is Azt látjuk, hogy nagyon jó projektek is vannak, amiket már végrehajtottak, és ezek komoly eredményekkel jártak. Gondoljunk Lengyelországra, milyen jó projektjeik vannak, és jó például szolgálhatnak mások számára. Az utolsó kérdés. Parancsoljon, kolléga. Nagyon érdekes ez a szeminárium. Olyas valamiről szól ez, ami szerintem nagyon világos dolog. Azt hiszük, hogy mindent tudunk róla egyébként, de őszintén szólva nem is annyira egyszerű ezt megbeszélni. Nagyon érdekes a valóság. Látjuk azt, hogy különböző megközelítéseket alkalmaznak az államok. A különböző megközelítés különböző időszakokban történik. Na érdemes ezt átbeszélni és meg kell vizsgálni, hol is tartunk valójában, csak hogy reagálhassak Iván a megjegyzésére a, közigazgatással kapcsolatban. Az a helyzet, hogy technikai segítségnyújtást igénybe vettünk erre szánt pénzt, és a szerkezet átalakításra költöttük. Ez egy önkéntes pénz, és akkor a bizottságtól kapunk technikai támogatást, erre a pénzt, és utána a strukturális reformokat tudjuk támogatni és ez azt is jelenti, hogy az egész rendszer megváltozik. Egy általános megjegyzés különböző intézmények tapasztalati és ország tapasztalatai alapján a kérdésem most az, hogy a technikai támogatásnak mi a tényleges szerepe azt jelenti, hogy minden szakaszban jelen kell lenni ezzel a döntéshozók számára, a kedvezményezetek számára, vagy ez egy támogatás abban, hogy hogyan ho, működjön a döntéshozatal, hogyan készítsük elő a projektet, hogyan hajtsuk végre, vagy ez a támogatási rendszer arra szolgál, hogy megtaláljuk, hogy ki a felelős a költésért. Az Európai Bizottság tulajdonképpen felelős ezért az a helyzet, Na, itt van a Jaspers, a Jaspers, igen, igen, el kell fogadni a tanácsokat, amik kaptak be definíción, és el kell dönteni, hogy kinek a hatáskörébe tartozik ez. Vagyis itt nem csak külső támogatásról beszélünk, hanem úgy általában a mindenféle segítségnyújtásról, igen, a külső támogatás egy fontos dolog, de mi a helyzet az intézményekkel, amelyek részt vesznek ebben? És hát a technikai segítségnyújtás különböző lehet, mert aki felelős, az a technikai segítségnyújtás felelős. Van, felelősséget kell vállalni a az eredményekért, a lengyel kormány az, amelyik előkészíti a projekteket, és felelősséget is vállal mi legyen a jövőben, mi legyen a technikai segítségnyújtás tényleges szerepe a jövőben, sok pénzről van itt szó. Időnként elköltik a, nem költik el a pénzt, hanem más célokra használják és transferálják, átcsoportosítják a pénzeket. Szükség van egyszerűsítésre, de lényegében azt kell belátnunk, hogy a kép sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk időnként. Ezek voltak tehát a kérdések, mondja az elnök, a regi bizottság tagjai részéről. Most pedig megkérem a vendégeket, kommentálják, reagáljanak, talán az Európai Bizottság parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is. Több megjegyzést is hallhattunk a régióknak nyújtott támogatásról és a helyi önkormányzatoknak nyújtott támogatásról. A technikai segítségnyújtást nem hasznosítják eléggé ezen a területen. 28 tagállamról beszélünk, mindenhol más a közigazgatás, nem tudunk egységes megoldást nyújtani, amely mindenhol működni. És persze tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét is, amely a technikai segítségnyújtás igénybevétele kapcsán is érvényre jut. A gyakorlatban azonban azt látjuk, hogy sokszor a technikai támogatás az irányító szerveknél marad meg, és ez nem mindig felel meg a feladatok kiosztásának. Sokszor azt látjuk, hogy egy irányító hatóság közvetítő szerveknek delegál feladatokat, eközben azonban központi szinten marad meg az irányító hatóságnál a technikai segítségnyújtás nagy része. Ezt nem támogatjuk. Fontos, hogy oda jusson el a technikai segítségnyújtás, ahol a fő feladatokat is elvégzik. Ez volt egy probléma, amelyet próbáltunk a jelenlegi programozási időszakban orvosolni, persze lehet még mindig többet tenni. Nyilván ez a bizottság tárgyalások során elfoglalt pozíciójától is függ. Nagyobb odafigyelés a kedvezményezettekre. Azt hiszem, ez az összes felszólalásban előkerült. Fontos, hogy egy teljesen jól működő rendszert alakítson ki, amely megfelelő monitoringgal rendelkezik, ellenőrzéssel és így tovább. Lehet bármilyen jó az a rendszer, de hogyha a kedvezményezetekre nem figyelünk eléggé oda, akkor az egész egy tartalom nélküli szerkezet lesz. Fontos tehát, hogy a kedvezményezettek projektfejlesztési kapacitását növeljük. Lengyelországgal kapcsolatosan elhangzott egy jó példa, és azt hiszem több, több tagállamban is van itt már fejlődés, ami a centralizált és decentralizált rendszerek kérdését illeti nem mondhatjuk azt, hogy az egyik vagy a másik jobb, minden az adott tagállam irányítási struktúrájától függ. Számunkra a legfontosabb az, hogy a meglévő közigazgatási struktúrának feleljen meg a technikai segítségnyújtás. Az újabb tagállamoknál látjuk gyakran azt, és talán a bizottságnak ezzel behatóban kellene foglalkoznia, hogy az ország számára, az állam számára egyszerűbb administratív struktúrák sokaságát létrehozni, ezek viszont megbénítják az egész rendszert, és a projektek szempontjából is bénító hatásúak ezért úgy gondolom az első programozási időszakban fontos egy minél egyszerűbb végrehajtási struktúrával indítani, és utána a további programozási időszakok során kell több feladatot delegálni, több szervet bevonni. Az elején viszont az a legfontosabb, hogy hatékonyan, gördülékenyen működjön a rendszerehez, pedig egy egyszerű struktúrára van szükség. És végezetül együtt, egyetértek azzal is, ami elhangzott, ezt próbáltam a diáim által is érzékeltetni, hogy a technikai segítségnyújtás hatalmas összegekre vonatkozik. Sokszor ezt egyfajta extra összegként tartjuk számon, egyfajta kisebb összegként, de ez nem kis összeg. Szerintem éppen ezért is jó lenne, hogy jóval hatékonyabban, eredményesebben hasznosítanánk ezeket a forrásokat. A bizottság mindenképpen szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy jóval célzottabban hasznosítsuk ezeket a pénzeket. Egyrészt a tagállamok szintjén, másrészt viszont a bizottság szintjén is. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ki szeretne most felszólalni? Ki a következő? Köszönöm szépen, elnök asszony. A horvát kolléga felvetette egy dolgot, nagyon jól ismerem egyébként Horvátországot, az ő hazáját, ezért nagyon jól tudom, hogy ott hogy zajlik a koordináció különböző intézmények között. Tehát először is hogyan működünk mi. Próbálunk egyfajta megállapodást elérni, és próbálunk teljesen átlátható struktúrát létrehozni a partnerországban. Ez azt jelenti, hogy van, ahol például a pénzügyminisztérium foglalkozik a hitelezéssel, aztán egy másik minisztérium foglalkozik a konkrét projektekkel. Nekünk viszont általában van egy megállapodásunk, amely már lefekteti azt, hogy kivel is hogyan fogunk együttműködni pontosan, ezzel elkerülhető az a probléma, amelyet a képviselőasszony felvázolt. Emellett úgy hisszük, nagyon fontos, hogy az összes rendelkezésre álló eszközzel élni tudjunk. A Világbank tanácsadói tevékenységre vonatkozó forrásai nyilván nagyon korlátozottak a többi tevékenységünkhöz képest, ezért is nagyon fontos, hogy célzottan hasznosítsuk ezeket a pénzeket. Van egy megállapodásunk Romániában, de Bulgáriában és más országokban is, arra vonatkozólag, hogy a szinergiákat a lehető legjobban ki tudjuk aknázni, és jó legyen az együttműködés. Ezeket a megállapodásokat egyébként az érintett minisztériumokkal általában rendszeresen felül is vizsgáljuk. Itt az átláthatóság tehát kiválóan működik. Sokszor a technikai segítségnyújtás felhasználásának területét is módosítjuk, nem csak kapacitásépítésre hasznosíthatjuk ezeket, mint ahogy mondtam, hanem az intézmények kiépítésére is, vagy például a közigazgatás megerősítésére. Mint ahogyan mondtam, elsősorban ezekre a területekre összpontosítunk egyébként is, mert az elemzésünk azt mutatták, hogy erre van leginkább szükség, de nyilvánvalóan technikai segítségnyújtás mint olyan nem elége, strukturális reformokra is szükség van, kapacitásépítésre és ehhez pedig szükség van az, hogy az adott tagállam, az adott ország a saját szakpolitikai területén is előtérbe helyezze ezeket a célkitűzéseket. Együttműködünk a bizottsággal is, és az érintett országokkal is a stratégiák kialakításában. Remélem, hogy sikerül a strukturális ágazati reformos kis kapacitásépítés kihívásait kezelni, többek között a segítségnyújtásunk révén. Köszönöm szépen, mondja Aulak úr. Két hozzám intézett kérdésre válaszolnék. Miért vannak kísérleti projektjeink a technikai segítségnyújtásban? Azért, mert úgy hisszük, hogy ez egy eszköz lehet a kezünkben. Előfordulhat, hogy valaki a rendszeren belül változást szeretne eszközölni, de ez nem egy kézzelfogható valami, nem például egy vasútépítésről szól az adott projekt, hanem valaki egy paradigmaváltást akar a gondolkodásban elérni, stratégiai gondolkodást meghonosítani. Mi tehát egy átfogó tervet alakítunk ki, megoldásokat tesztelünk, és megpróbáljuk megtalálni azt a területet, ahol ez a legeredményesebb lehet. Tehát sokszor egy tesztelési szakaszra, időszakra van szükség, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást, és úgy gondoljuk a technikai segítségnyújtás egy jó eszközehez. Támogatjuk a főintézményeket is, és a bérekre is kiterjed a technikai segítségnyújtásban felhasznált forrás egy része, igen, de ez csak egy nagyon kis rész. A szakértőkkel, az NGO-kkal, a helyi önkormányzatokkal való együttműködést finanszírozzuk például, annak érdekében, hogy a rendszer egészen jól működjön. Finanszírozhatunk például 10 álláshelyet egy adott országban, de a projekt legnagyobb része arra vonatkozik, hogy a kooperáció, az együttműködés és a koordináció jól működjön. Például a Nemzeti Statisztikai Hivatalokon belül is kutatási projekteket finanszírozunk a mutatók eh, kialakítására vonatkozólag, azért, hogy ezek a rendszer működését segítsék, és világosá tegyék, hogy mi is zajlik a rendszeren belül és teljesen egyetértek azzal, hogy a technikai segítségnyújtásnak különbséget kellene tennie bizonyos területek között, az együttműködés, a hálózatépítés és így tovább. Többen is említették ennek a szükségességét. Szerintem azért nagyobb változásokra nincs szükség, a szabályozások mozgásteret biztosítanak. Egyedül a végrehajtásban nem történt még ez meg, de jogszabályi módosításra vagy újabb jogszabályokra nincs szükség. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más megjegyzést, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Számvevőszék képviselőjeként nyilván nem szeretnék a, a kormányzat, kormányzásban bekövetkező reformokra reflektálni. Mi az administratív kapacitások fejlesztését tartjuk fontosnak a különböző szinteken, ezért engedjék meg, hogy a vonatkozó kérdésre ne válaszoljak, de ahogy a Manitics asszony is elmondta, mi is látjuk, hogy sokszor a kapacitások és a feladatok között azért igen nagy az eltérés a különböző szintek között. Például előfordulhat, hogy a fejlesztéspolitikával foglalkozó minisztérium és más minisztériumok között azért nem igazán működik jól az együttműködés, a kapacitások sem egyformák, legyen szó közlekedési, az energetikával foglalkozó, az egészségügyi minisztériumról. Sokszor azt látjuk, hogy a különböző minisztériumok között nem, egy, nem elég jó, szuboptimális az együttműködés. Ami egy másik megjegyzést illeti, egy másik képviselő megjegyzését. Regionális politikával foglalkozunk, a regionális politika helyi és regionális szinten működik, de sokszor ezek a szintek nem olyan felkészültek a központi szintektől eltérően a végrehajtás szempontjából, a prioritások meghatározása szempontjából és saját projektjék végrehajtás és értékelése szempontjából. Egyetértek tehát azzal a megjegyzése, hogy a jövőben a technikai segítségnyújtásnak jobban oda kell figyelnie célzottan a helyi és a regionális szintre. Szóba kerültek a különböző platformok, a KKV-k számára létrehozott platformok, főként a kevésbé lakott területeken. Az ezzel kapcsolatban elhangzottakkal is egyetértek. Itt a technikai segítségnyújtás révén sok mindent lehetne tenni valóban. Végezetül többen is elmondták, hogy nincs olyan megoldás, amely mindenki esetében egyformán jól működik, ezzel egyetértek, de szerintem azért vannak olyan szabályok, vagy olyan bevált gyakorlatok a strukturális alapok alkalmazásában, amelyek azért hasznosíthatóak mindenki számára. Például készítettünk egy teljes, teljesítmény alapú auditot a megújuló energiákra vonatkozó projektek kapcsán. Hogyha egy nagyobb tagállamban, ahol 16 tartomány létezik, nem jó egy központi operatív rendszerre bízni az összes megújuló energiával kapcsolatos programot, bár viszonylag jól működik ez, ezt mutatja a külön jelentésünk is, de hogyha ezekben a, ebben a 16 közigazgatási egységben behatóban vizsgáljuk a projektek működését, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag helyi szinten egy polgármesternek azt, ugyanazt a feladatot kell ellátnia, lehet, hogy élete során vagy mandátuma során egyetlen egyszer. Létre kell hoznia például egy naperőművet, vagy egy biomasszát feldolgozó üzemet, Miközben azt látjuk, hogy központi szinten sokkal jobban tudják, hogy hogyan működik ez, jobban ismerik az erre vonatkozó szabályokat, jóval hatékonyabban el tudják látni ezt a feladatot, mint helyi szinten, hiszen a polgármester nem feltétlenül tudja ezt megfelelően végrehajtani, mindent megtesz, amit tőle telik, de a végén nem születik egy olyan jó eredmény, mint ami központi szintű irányítással született volna. Ez tehát egy gyakorlati példa, amely azt szemlélteti, hogy sokszor esetleg egy központi operatív program jó, sokkal hatékonyabban, eredményesebben tud működni. Vagy pedig adott esetben a helyi vagy regionális szinten kell képessé tenni arra, hogy ugyanolyan jól végezhesse a feladatot, mint a központi szint. Ez csak egy példa volt, de mondta, nem említhettem volna sok egyéb példát is. Köszönöm. Köszönjük szépen nem kéri már a szót senki, akkor megköszönöm mindenkinek az előadásokat, köszönöm szépen a vitát is. Ahogyan Obricht úr is elmondta, sokszor azt gondoljuk, hogy a technikai segítségnyújtás egy nagyon egyszerű dolog, és magától működik, de sajnos ez nem így van feltétlenül. Nem biztos, hogy olyan egyszerű, és nem biztos, hogy mindig meg itt lesz a kezünkben ez az eszköz. Köszönöm szépen, most folytatjuk tovább. A napi rendben haladunk tovább. Nézem, hogy Demátó asszony itt van a teremben. A következő napi rendi pontunk ugyanis egy véleménytervezet megvitatása, és a véleménytervezet szerzője Demátó asszony. Az ITRE szakbizottság számára készítünk véleményt, az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben. Ez a jelentés témája. A módosítások benyújtásának határideje február 13-a hétfő déli 12 óra. de Damato asszony a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Most egy véleménytervezetet vitatunk meg, amelynek az a célja, hogy a Wi-Fi for EU célkitűzést megvalósítsa, vagyis hogy valamiféle ingyenes internet hozzáférést biztosítson a közterületeken. Az, e az európai internet hozzáférési célokat valósítaná ez meg a belső piacon a magánszemélyek és a vállalatok számára is. Az Európai Bizottság szeretne 2020-ig minden egyes tagállamnak, minden egyes városnak ingyenes wifi hozzáférést adni megfelelő berendezések felhasználásával. Juncker biztos, bizottsági elnök úr a tavalyi évértékelő beszédében erre ki is tért. Egy gyors eljárás van, 120 millió eurót irányoznának elő a 2017 és 2019 közötti időszakra. Így 6-8 ezer helyi közösség kaphatna ezekből az előirányzott összegekből. Van hova javítani ezt a javaslatot, ugyanis 120 millió euró nem elég, és más javaslatunk is lennének. 2015-ben a 70, az Európai Unió 70, lakosságának 71%-ának volt internet hozzáférése, a 4G hozzáférés pedig csak 86% volt, de ebből csak a vidéki területeken csak 36%. Tehát az infrastruktúra nem megfelelő, nem elég gyors, nem elég minőségi, nem elég hozzáférhető az internet hozzáférés, és ugye a digitális közö, egységes piac nem megvalósítható Éppen ezért be kellene azonosítanunk azokat a régiókat, amelyeknek nagyobb segítségre van szükségük, és megnézhet, meg kellene néznünk, hogy milyen dominó hatást tudunk kiváltani, hogyan lehet a regionális szinten több hatást elérni. Egyetértünk az eljárással, tehát gyors eljárásra van szükség, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy az egyszerűsítés és az ellenőrzés között hol van a um, hol van a határ. Olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek a termékek életciklusa alatt végig jól működnek. Az információkat népszerűsíteni kell a Broadband Competence Authorities-eken keresztül, vagyis olyan hatóságokon keresztül, amelyek a helyi szolgáltatók mellett be tudják vonni a projektbe a KKV-kat, és azok wifi szolgáltatást tudnak nyújtani, ugyanis ez az innováció, illetve a munkahelyteremtés célját is szolgálja a helyi közösségekben. Az összes kolléga számára szeretném kiemelni, és aztán a legfontosabb pont, a bizottság, ha bár elmondja, hogy földrajzilag megfelelő egyensúlyt kellene, hogy nyújtson, mégiscsak a first come, first served elvet követi. Tehát a kollégáknak a segítségét szeretném kérni, legyünk azok mi, itt a Regi Bizottságban, akik egyértelmű üzenetet küldünk, ugyanis itt az mm, a hozzáférhetőség tekintetében nagyok a különbségek az Európai Unión belül. A társadalmi gazdasági kohéziót előtérbe kellene helyeznünk, mindahogyan ezt a szerződések is előírják. El kell érnünk azt, hogy a helyi közösségekben az internet kapcsolatot előmozdítsuk. A first come first served elv csupán csak a földrajzi különbségeket mélyíti el a tagállamokon belül. Azok a hatóságok, amelyeknek nagyobb kapacitásuk van, azok jobban kapnának ezekből többet kapnak ezekből a projektekből. Szeresképpen várom a javaslataikat, hogy megfelelő gyümölcsöző munkát végezhessünk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az árnyék előadója szó, Novákó úr. Köszönöm. Busz Ornak a helyett beszélek, aki az árnyék előadó lenne. Először is üdvözöl, üdvözöljük a vélemény előadójának munkáját, Damátó asszonynak a munkáját. Szeretnénk köszönetet mondani az erőfeszítéseiért. Pár gondolatot szeretnénk önökkel megosztani. Ami a nagyobb internet kapcsolatot illeti az Európai Uniós ö, ö, városokban, ez több kulcsfontosságú dolgot is jelent Először is a helyi üzleti szféra számára. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan beruházó, amelyik ne akarna jó internet kapcsolattal rendelkezni, még mielőtt bárhova is beruház tehát más tényezőkkel együtt a jobb internet kapcsolat alapvető fontosságú tényező minden egyes vállalkozó, minden egyes vállalat startup számára. A második dolog a jobb internet kapcsolat, jobb elektronikus szolgáltatásokat is jelent az önkormányzatok és az üzleti szféra számára is. Vagyis a forrásokat jobban ki tudják használni, és újra be tudnak fektetni. Egyszerűsítés, az egyszerűsítő eljárások megjelennek itt az állampolgárok az üzleti szféra számára is. Végezetül pedig gondolom mindannyian tudjuk, hogy a jobb internet kapcsolat nagy támogatást jelent a turizmus számára minden városban, minden régióban az Európai Unió területén. Tehát több internet kapcsolatra van szükségünk. Ami a tervezetet illeti, itt a regiben a négyes szekcióra ö, térünk ö, leginkább, leginkább ö, ki, a 283-as rendeletnek a negyedik ö, szekciójára. Itt ö, az internet ö, vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítése jelenik meg. A kohéziós szakpolitikának a megjelenése, megjelenítése a mi feladatunk, el kell érnünk azt, hogy a kohéziós politikák megfelelőképpen megjelenjenek, és gazdasági, társadalmi kohéziót kell elérnünk ennek a rendeletnek a segítségével is. A világ gyorsan fejlődik, az internet is gyorsan fejlődik. Ez így van. Nincs olyan város vagy falu, ahol ne lenne internet, ahol ne kellene, hogy legyen internet kapcsolat. Ez tényleg rendkívül fontos az oktatás, az üzlet szempontjából. A megfelelő modern szolgáltatások szempontjából. Ez tényleg így van, és a, tudom, hogy az ITRE szeretne módosításokat eszközölni ugyanebben a szellemiségben, sőt, esetleg még erőteljesebb módosításokat. Ezeket nekünk is támogatnunk kell, nem szabad a rendelet általános elveit szem előtt évesztenünk. Számos elv jelenik meg ebben a dokumentumban, az egyik a többnyelvűség. Szerintem csak az angol, mint második nyelv jelenik meg a 12-es módosítóban, de hát ezt még van időnk még részletesebben megvitatni a bizottsággal is. Második kulcs prioritás a dokumentumban az a monitorozás. Véleményünk szerint az egyszerűsítés, a monitorozás a projekt megvalósításának szempontjából az érem két oldalát jelenti. Persze egyetértünk az egyszerűsített eljárással, amelyet a bizottság javasol, de nem szabad szem előtt tévesztenünk a monitorozás fontosságát sem, és nem szabad elfelejtenünk, hogy itt az adófizetők pénzének pénzének felhasználásának monitorozásáról van szó. Nagyon örülök a számos javaslatnak, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan tudjuk leegyszerűsíteni ezt a folyamatot, hogyan tudjuk a rendeletet még felhasználóbarátabbá tenni, hogyan tudjuk a munkánk fő elveit legjobban megjeleníteni. Ami a földrajzilag harmonikus beruházást illeti, a legjobb elérhető technológiáknak a használata a fontos a hozzáférési pontok kiépítésénél. A pénzügyi eszközök tekintetében egyetértünk ezeknek a használatával, és mi is szeretnénk hogyha a rendeletben javasoltakat egyértelműbbé tennénk, mint a bizottság, úgy mi is reméljük, hogy ezt a rendeletet olyan gyorsan ö, mm, szavazzuk meg, amennyire csak lehet. Az április 24-i ITRE szavazást mindenképpen be kell tartanunk, hogy a, még a nyári szünet előtt ö, mindenki számára elérhetővé tegyük az internet kapcsolatot az önkormányzatok, a helyi közösségek számára, Reméljük, hogy a helyi közösségek a lehető leggyorsabban fognak majd jelentkezni ezen projektekre. Köszönöm, mondja az elnök. A következő árnyék ki a szó. Köszönöm szépen. Egy néhány nappal ezelőtt az Eurostat tette az utolsó statisztikai adatokat az internet hozzáférés tekintetében. Itt a magánháztartásokról van szó. A statisztikában ez azt mutatja, hogy az Európai Unió polgárának négy ötöde igénybe veszi az internetet, persze óriási különbséggel az egyes tagállamok között, ami a csatlakozás minőségét illeti a háztartások esetében. A lakosság 13%-a még sosem használt internetet. A régiók az EU-n belül igen-igen különböző szinten állnak az internet csatlakozást tekintve. Ez felveti azt a kérdést, hogy az egyes személy mennyiben veszi ezt igénybe, illetőleg közszolgáltatást mennyiben tud igénybe venni az interneten keresztül. Azok, akik ebben nem vesznek részt, nem csatlakoznak az internethez, hát bizony fennáll a veszélye, hogy az internet kora kirekeszti őket. És ez azt jelenti, hogy minden EU-s régióban nagysebességű internetet biztosítsunk, hogy a digitális szakadék megszűnjön. Amennyiben nincsen közös stratégia, amelynek célja az, hogy a településeknek jobb csatlakozást biztosítson, sőt, ingyenes wifi-t biztosítson település szintjén is, akkor nem tudjuk elérni a céljainkat. Mindenek előtt a számos, számos mezőgazdasági régióban. És ö, olyan politikát kell követnünk, amely helyes célokat követ, ehhez konkrétan meg kell határozni ezeket a kezdeményezéseket. Itt külön kell vizsgálni egy pontot a gazdasági támogatásnak, segítségnek, földrajzilag kiegyenlítetten kell megérkeznie, annak érdekében, hogy gazdasági, szociális és területi kohézió erősödjön az Európai Unióban. Ennek érdekében mindenek előtt a helyi önkormányzatok igényeit kell figyelembe venni, és hogyha a kohéziót nem tudjuk megvalósítani ezáltal, akkor a politikának nincs is értelme. A következő pont a beruházások kérdés, az infrastruktúrális beruházás. Hát internethez is szükség van infrastruktúrális beruházásra, itt azt állapíthatjuk meg, hogy hiányzik az átláthatóság, lassan történnek meg a kifizetések, különböző beszerzési rendszerek vannak a tagállamok szintjén, és hogyha a minimális követelményeket nem állapítjuk meg, a Wi-Fi for You kezdeményezés érdekében, akkor fennáll a veszély annak, hogy létrejön ugyan egy internet, de nem mindenki számára, és nem lesz sikeres. Ezért a bizottságtól azt is szeretném megtudni, hogy sikerült-e haladást elérni azon a területen, hogy létrejön egy erővezeti platform. Ez egy olyan kezdeményezés, amely minden polgárnak lehetőséget kíván adni, hogy kicseréljük a bevált gyakorlatokat az internettel kapcsolatban persze, és a polgároknak is lehetővé teszi, hogy tájékozódjanak technológiai lehetőségekről, amiket a az internet biztosít. Köszönöm szépen az előadónak, és meggyőződésem, hogy konstruktívan fogunk együttműködni vele mint ahogyan a többi járnyék előadó, előadóval is, ugyanis a regionális szakbizottság célja csak az lehet, hogy biztosítsuk, hogy az internetes gazdaság előnyei valamennyi régió számára itt az EU-ban hasznossá váljanak és kézzelfoghatóvá váljanak. Az intézmények, közintézmények hozzáférése az internethez mindenképpen biztosítandó mindenek előtt a perifériás területeken, hiszen sok olyan polgár van ott, akik még nem csatlakoznak, és ez lemaradást okozhat. Köszönöm szépen. Sterne Giotto, Jakovcsics kolléga. Martina Michels, Roppe úr, ön az árnyék előadó. Köszönöm szépen. Köszönöm a kolléganőnek az elvégzett munka. Teljesen egyetértek a megállapításaival. Nagyon fontos, hogy vidéki térségben is legyen internet hozzáférés. Egyetértek azzal a céllal is, hogy a hozzáférés biztosítása nem lehet bürokratikus. Figyelembe kell venni azt is, hogy az internet szolgáltatás azért alapvetően elég költséges a helyi önkormányzatoknak részt kell vállalniuk ezekből a költségekből. Biztosítani kell, hogy ezek a plusz költségek viszont tartalmazzák a internet szolgáltatások költségeihez való hozzájárulást ezen a területen. Azt is gondolom még, hogy azon területek listája, ahol biztosítani kell az internet hozzáférést, azért az egy limitált. Az Európai Bizottság az imént beszélt a helyi központokról, a hatóságokról, a könyvtárakról, ahol ezt mindenképpen biztosítani kell, de szerintem a könyvtárakat nem szabad elfelejteni. Nem látok további hozzászólást. Mildenburg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jakov Csicsúr nevében beszélek. Mi is támogatjuk a javaslatot a konnektivitásba kell beruházni, ez egy fontos társadalmi célunk, egyre digitalizáltabb az egész társadalmunk, ezért itt a hatóságoknak szerepet kell vállalniuk éppen a vidéki térségben. A gazdasági ösztönzés a vállalatok számára ö, fontos, főleg ha a beruházást akarjuk rávenni őket ezekben a térségekben. Persze az egész nem mehet a tisztességes verseny rovására. Az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a versenyt betartjuk. Nyilvánvaló a wifi-re pénzeket félretenni, ez egy jó dolog elkülöníteni, de ezt csak jövőorientált módon szabad megtenni, mit tehetünk, hogyan tudjuk ezt minden faluban, minden városban elterjeszteni, ez az, ami a tényleg foglalkoztat bennünket, a tényleges cél. Köszönöm szépen! Szót adok az Európai Bizottság képviselőnek Digi Communication Networks Content and Technology. Jól mondtam, remélem, meg is adom a szőt. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes vitára kerítenek ma sort. Nagyban üdvözöljük a célokat, az eszközöket is, amelyeket megemlítenek itt a parlamentben, valóban megnyugtató az, hogy a konnektivitás szükségességét mindenki fontosnak tartja. Az összes európai polgár is elmondhatom ezt, hogy a wifi, az ingyenes wifi biztosítása a települések szintjén ez egy alapvető téma itt a közgyűlésben és a parlamentben is. Gyorsan kell lépnünk, és azt kell, hogy mondjam, eh, hogy örülök, eh, hogy a parlament eh, eljárása segít ebben nekünk. Ez egy igen innovatív rendszer kíván lenni, amit létrehozunk, és reméljük, hogy a rendszer feláll még nyár előtt. A tanácssal ehhez egy politikai megállapodást kell kötnünk, méghozzá idejében persze ami az érdemi részét illeti a felvetésnek, jelentős javulást látunk a módosítások alapján, amelyek mindeddig felmerültek, csak egy néhát felsorolnék, a multiplikátor hatás az Európai Strukturális Alapnál, ez egy olyan dolog, amire nagyon törekszünk, itt ezt konszolidálni is szeretnénk a jelenlegi rendszerbe, aztán a helyi közigazgatás bevonása, széles sávú irodák eh, létrehozása, kis és középvállalatok bevonása helyi szinten is, eh, digitális érintettek meghallgatása helyi szinten, mindenki, akire ez vonatkozik, ezt is mindenképpen erősíteni szeretnénk a rendszerben. Éppen ezért eh, megint csak a a felhasználást szeretnénk könnyíteni, ez mindenképpen hozzájárulunk. Egy néhány dolgot, amit még hangsúlyozni szeretnék, azért elmondok. Vannak nehézségeink, ez mindenek előtt a first comes uh, will served, ugye, tehát aki elsőként érkezik, uh, az választ is, uh, tehát ez egy nehezíti a kiegyensúlyozott, területi kiegyensúlyozottság létrehozását. Connecting Europe Facility a téma, amihez ragaszkodnunk kell, és hát itt a strukturális alapokat ilyenból ezeket finanszírozunk, itt nem mindenek előtt kohéziós politikai eszközről beszéljünk. Ez egy olyan eszköz, amelyet azért hoztunk létre, hogy a legjobb minőségű projekteket tudjuk támogatni, és akik jelentkeznek, azokat motiválni szeretnénk hogy részt vegyenek a finanszírozásban. Ezért azt javasoltuk, hogy nem kívánunk precedenst alkotni, ami a Connecting Europe Facility jellegét alapvetően megváltoztatná. Most, hogy ezt elmondtam, szeretném biztosítani a bizottság tagjait itt, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy egy tisztességes elosztás jöjjön létre. Nem kívánunk a vósereken keresztül egy-egy területet előnyben részesíteni. A SERFA Connecting Europe Facility kapcsán olyan szabályokat kívánunk kialakítani, amelyek egy minimális számot és maximális számot határoznak meg a voucherek kapcsán, amiket a tagállamok kiosztanak és önkormányzatonként ne legyen több voucher egynél. Ez mindenképpen egy elosztást befolyásoló eszköz. Azt hiszem, hogy szigorú szabályokra van szükség a jogalkotási oldalon is, a munkaprogram oldalán megvan a kapacitásunk arra, hogy megszervezzük a vócserek terítését, elosztását, olyan módon, hogy az összes Európai Uniós terület élvezzenek előnyeit. Ezért hangsúlyozom, hogy mi is a multilingualizmusra, a többnyelvűségre törekszünk ezen belül, hogy tényleg az összes önkormányzat részt tudjon venni a finanszírozásban, és az applikációs folyamatot úgy kívánjuk alakítani, a jelentkezési folyamatot, hogy alacsony administratív kapacitást kelljen bevonni, tehát a kis önkormányzatok is képesek legyenek versenyezni a nagyobb önkormányzatokkal. Az egész rendszer kialakítása hát tényleg olyan lesz, hogy mindenki egyenlő esélyekkel tud majd indulni. Egyébként ezt első pályázatnál már be is mutatjuk. Ez egy ilyen kísérleti pályázat lesz mindjárt az elején, és a finanszírozás, elosztás, a disztribúciója az természetesen ismert lesz az összes érintett fél számára ezzel a végére is érnék lassan. Egyetlen pontot még felvetnék, amit az egyik árnyék előadó említett, a költségekről volt, az operatív költségekről beszéltünk, ezt is a rendszer fogja viselni. Azt javasoltuk, hogy mi csak a eszközöket, a létrehozási költségeket, kialakítási költségeket kívánjuk állni, viszont az önkormányzatok fizessék az üzemeltetés költségeit. Szerintünk ez egy, egy kiegyensúlyozott megközelítés a, a strukturális alap érdekében is, ugyanis a kedvezményezettek és a finanszírozók is mindketten hozzá kell, hogy járuljanak a rendszerhez. Damato asszony lezárja a vitát. Röviden szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a hozzájárulásokért. Nagyon hamar majd megosztom önökkel az árnyék előadói ülésnek az időpontját, hogy be tudjuk venni a javaslatokat, a bizottság javaslatait is a véleménytervezetbe. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig folytatjuk egy hasonló témával. Tehát folytatjuk egy véleménytervezettel amelyet Luer úr készített, ő a vélemény előadója, melyet az ITRE bizottság számára készítünk, az európai gigabájt társadalomról és az 5G-ről. Ez a vélemény kapcsolódik az ehhez kapcsolódó európai elektronikai, elektronikus kommunikációs szabályozáshoz. tehát a helyi közösségekben az internet népszerűsítéséről van itt ismét szó. Itt van már a véleménytervezet, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a véleménytervezet módosításainak benyújtásának határideje. Február 10-e, péntek, 11 óra, tudom, hogy nagyon rövid idő, de bizonyára elég módosítónk lesz. Lóer úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európa hatalmas kívásokkal néz szembe, ami a beruházásokat illeti, hogyha el akarja érni azokat a célokat, amelyeket tavaly szeptemberben a bizottság lefektetett. Nagyon ambiciózus célokról van szó. Az 5G kiépítést jövőre akarja megkezdeni a bizottság, 2025-ig összes vidéki területen lehetővé akarja tenni a hozzáférést. Érdemes feltenni a kérdést, hogy mi is az az 5G, hiszen eh, hogyha ilyesmiről beszélünk, akkor érdemes tisztázni, hogy miről is van szó, hiszen a készségekről, az egyszerűsítésről, a lokalizációról is szeretünk hasonlóképpen beszélni, Világosan meg kell határozni tehát, hogy miről beszélünk. Az Európai Bizottság egy gigabyte társadalmat akar létrehozni, további 150 milliárd euró beruházásra lenne szüksége. Ez egy hatalmas kihívás, ami a beruházásokat illeti, azt hiszem, a Regi Szakbizottság ezen a területen tud elsősorban hozzájárulni a jelentéshez. A becslések szerint 21,4 milliárd eurót lehetne költeni a jelenlegi programozási időszakban a digitális piacra és az IKT kiadásokra. Tudjuk, hogy rengeteg finanszírozási eszközt lehet itt használni, beleértve az európai összekapcsolódási eszközt, a stratégiai beruházási alapot és a beruházási bank is nemrégiben létrehozott egy szélessel fejlesztési alapot. Fontos, hogy elgondolkodjunk, hogy a beruházásokat hogyan tudjuk tovább ösztönözni, mert itt azért még sokat teendünk. 2015-ben az USA lakosságának több mint 75%-a már hozzáférést kapott a 4G-hez. Ez az USA nem egy kompakt társadalomról van szó, egy hatalmas területről van szó, mégis a lakosság 75% hozzáfér a 4G-hez, miközben az EU-ban ez az arány csak 28%. Becslések szerint 2020-ig több mint 110 millió 5G előfizetés létezik majd Észak-Amerikában, Nyugat-Európára viszont csak 20 milliót prognosztizálnak körülbelül. Ma szeretnék arról beszélni, hogy az új szélessávú wifi és általában a szélesávú internet hozzáférés miért fontos, miért kell ebbe beruházni, és miért kell rugalmasságot biztosítani a tagállami rendszerekben. Nyilván a beruházási kulcsfontosságú, a kutatások is azt mutatják, hogy elsősorban elsősorban a, a leglényegesebb lépés az lenne, hogy a az egységenkénti ár csökkenjen a végfelhasználók számára. Ez viszont beruházásokra van szükség. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban és hiszen csak így tudjuk biztosítani azt, hogy a telekommunikációs vállalatok számára vonzó maradjon az Európai Unió. Ösztönzőket kell teremteni a beruházások számára, és nagyok a kihívások, mert azt látjuk, hogy a vállalkozások nem igazán akarnak nagy projektekbe belevágni, amikor megszorítások zajlanak. Ezt is szem előtt kell tartani, amikor egyszerű, biztonságos, kényelmes módon próbálunk arról beszélni, hogy meg kell szorongatni a nagy cégeket. Társberuházási rendszerekre van szüksége, ilyen jellegű projektekre, azért, hogy magas kapacitású hálózatépítést hajthassunk végre. Biztosítani kell a cégeket arról, hogy az új technológiánkat alkalmazni fogjuk, támogatni fogjuk, és hogy nyitott és fair módon zajlanak majd az eljárások. Az én véleménytervezetem elsősorban a meglévő programokra szorítkozik. A Connecting Europe hatáját kell kibővíteni, és az Omnibus javaslatra is kitér, mert ez lehetővé teszi az irányító hatóságok számára, hogy előmozdítsák a beruházásokat. A regében a munkánk során külön odafigyelünk a beruházási hézagokra, azokra a területekre, amelyek könnyen lemaradnak, amikor telekommunikációs fejlesztésről van szó. Én Derbyshire élén álltam éveken keresztül az én hazámban, és ott a British Telecom és az önkormányzat szorosan együttműködött annak érdekében, hogy széles sávú internet fel, fe, hozzáférést biztosítson a lakosság számára. Nyilván nagyon nehéz ezeket a célokat elérni. Látni kell tehát, hogy az 5G fejlesztésekkel kapcsolatosan hatalmasak a kihívások, és hogy ezek az új technológiák elsősorban a sűrűn lakott területeken érhetők el, és sokat kell tenni azért, hogy a ritkábban lakott területeken is elérhetőek legyenek. A piaci szereplők közötti verseny, de a beruházás szempontjából a stabilitás is fontos, és persze eleget kell tenni a vállalkozások elvárásainak és a fogyasztóvédelmi elvárásoknak is, és nem elég csak konzultálni, mint hogy ezt minden jelentésben lefektetjük. Az új keret elemei előnyöket hozhatnak mindkét csoport számára, az egyszerűsítés, az egyszerűbb kommunikáció világos környezetet teremthet a beruházók számára, de átláthatóságot teremthet a fogyasztók számára. De azért vannak aggájaink is. Aggódunk a nemzeti szabályozási eszköztárrak változása miatt, az új bürokratikus akadályok miatt, ugyanis a kommunikációs szolgáltatóknak a bereket is tájékoztatniuk kell, és nem csak a származási országot. A szubszidiaritás is fontos, fontos az én szempontomból, fontos a szakbizottság szempontjából, és persze fontos, hogy a tagállamok a telekommunikációs ágazatban születő nagy döntések területén továbbra is vezető szerepet játszanak. Azonban az is igaz, hogy a vonatkozó projektekkel kapcsolatos döntéseket helyi szinten kell meghozni, és a nemzeti regionális adottságokhoz kell igazítani a projekteket. Ezért is agaz bennünket a bizottságnak szánt vétójog. Emellett az ügynökség létrehozásának ötletével kapcsolatosan is öm, habozunk, és a felülről lefelé irányuló intézkedések a vita rendezés esetében főként határokon átívelő ügyekben is aggasztó. Az 5G esetében egy preskriptív menetrendet is ellenzünk, mert ez egy fejlődő technológia, ami pedig a mobil szélessávú támogatásokat illeti, láthattuk már, hogy a bizottsági irányítás és támogatás itt sem ért el a célját, pont azért, mert folyamatosan alakult a helyzet a tagállamokban. Fontos tehát, hogy a helyi és a nemzeti hatóságokat is bevonjuk, és várom persze a kollégák meglátásait is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Az elnyék jelentéstevők következnek. Deli Andor parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen Luz úr munkáját. Azt hiszem a véleménytervezet egy kiváló kiindulási pont. A Regi Szakbizottságnak szerintem nagyobb hangsúlyt kellene fog, ö, helyeznie az 5G-s hozzáférés ö, szociális és ö, területi kohéziós elemére, vetületére. Mindenképpen tenni kell valamit a helyi, a vidéki és városi területek közötti szakadék területén, ami a szélesávú internet hozzáférést illeti. Az Európai Bizottság számadatai szerint ugyanis a szélesávú hozzáférés a vidéki területeken csak 28%-ban valósul meg, ez 50%-kal alatta van az átlagos hozzáférési aránynak. A digitalizáció tulajdonképpen egy eszköz lehetne a földrajzi távolság csökkentésére, és könnyíthetné a polgárok hozzáférését az e-szolgáltatásokhoz. Egy másik fontos dolog, nyilvánvalóan nagyon nehéz mindenki számára, nagyon nehéz, hogy mindenki elérje a nagyon ambiciózus célkitűzéseket, amelyeket a bizottság lefektetett, ez még egy új technológia, ugyanakkor azonban az nem elég, hogy csak pénzt ölünk a dologba. Országspecifikus országokra szabott tervekre van szükség azért, hogy a különböző területek szükségleteinek eleget tudjunk tenni, mert a különböző tagállamok között nagyon nagyok a különbségek. A harmadik dolog a polgárok hozzáférése egyenlő módon a különböző tartalmakhoz, ez a földrajzi alapú tartalom korlátozáshoz, a geoblockinghoz kapcsolódik. A geoblockingnak vannak nagyon érzékeny, kényes területei. Ezek összekapcsolódnak az intellektuális, illetve a szellemi tulajdonjog kérdésével is, de mindig szem előtt kell tartani azt is, hogy azért nem kellene, nem bad megengednünk az Európai Unión belüli indokolatlan tartalomkorlátozást földrajzi alapon. És végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a digitális készségfejlesztés területén tegyünk valamit. Itt is még sokat teendünk. A kiber támadások elleni küzdelem és a tudásmegosztás ezekben a témakörökben kulcsfontosságú amellett, hogy az új technológiákat persze bevezetjük, fejlesztjük. Ezek lennének a főbb elemek, amelyeket a néppárt fontosnak tart, és természetesen várom az együttműködést a jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönjük szépen. Rodríguez asszony, tessék. Eh, eh. Nagyon köszönöm. Szeretnék először is köszönetet mondani a vélemény előadójának, ezért a véleményért, amelyet az imént bemutatott. Tudjuk, hogy mennyire fontos az internet manapság, de azt is tudjuk, hogy a kapcsolat gyorsasága mennyire fontos. Nagyon sok ágazatot érint ez, és nagyon sok eh, ágazatban le lehet küzd, lehet küzdeni a határok ellen, de nem mindenhol e, egyelőképpen, sem a tagállamok tekintetében, sem egy-egy tagállamon belül. Az elmúlt időkben azt láthattuk, hogy nem ugyanaz, nem ugyanolyan a gyorsaság. Ez a perifériás, illetve a vidéki területeken főleg így van. Aggódnunk kell, ahogyan ezt mondta az előadó is, aggódnunk kell, hogy Európa mennyire lemaradt Észak-Amerika, illetve Ázsia egyes területé, erős területeihez képest az 5G technológia területén. Az internet kapcsolat a területi kohézió, a nemek közötti egyenlőség, az életfeltételek javítása területén fontos szerepet kell, hogy játszon. Mindazonáltal soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az 5G technológiának mindannyiunkat fel kell készítenie egy olyan világra, amely egyre közelebb van, és amely a kapcsolódáson, az internet kapcsolaton alapul, és amely megváltoztatja majd az életünket, a világunkat és a felelősségeinket is. Bizonyos vetületeket figyelembe kell vennünk, nem is említem azokat, amelyeket már említettek a kollégák. Tehát a hálózatnak az elterjesztése, kiterjedése, ki kell, hogy terjedjen a hálózat a különleges régiókra, a perifériákon található régiókra, vidéki területekre, a beruházási programoknak hasznot kell hozniuk, jövedelmező programokra van szükség, olyan programokra, amelyek az 5G-n alapulnak, és az 5G elterjesztésén, valamint minden állampolgár számára az ingyenes internet hozzáférés kialakításán a Wi-Fi for EU program keretében. Kutatási központokat kell létrehozni, amely a magán szektort, illetve az állami szektort közelebb hozza egymáshoz. A Horizont 2020 projekthez is vissza kell természetesen találni. Felmerül a biztonság kérdése. Beszéltünk az egyszerűsítésről, hát igen, az egyszerűsítést mindenképpen meg kell valósítani, valamint átlátható eljárásokat kell alkalmaznunk az 5G kialakításának területén. Az Európai Unió véleményünk szerint az 5G kialakításának terén elől kell, hogy járjon, mindezt az inkluzív fejlődés szellemiségében. Köszönöm, mondja az elnök. Következő árnyékeladó Jakobcsik úr nevében, Birkenburg úr. Nagyon örülök, hogy megoszthatok Önökkel én is néhány megjegyzést a véleménytervezettel kapcsolatban. A Horizont 2020, illetve egyéb jelenlegi programokra ki kell térnünk, és ahogyan már az előttem szólók is mondták, ennek a projektnek az eredményességét tovább kell növelnünk. A negyedik oldalon látom, hogy a vélemény előadója kiemeli a tagállamok szerepét, szerintem itt európai hozzáállása lenne szükség, hogy ne legyenek különbségek a tagállamok között. Olyan tagállamok között, amelyek mondjuk nem tudnák az 5G-t kialakítani, kiépíteni. Ami a négyes bekezdést illeti, ott már pozitívabban állok ehhez az európai megközelítéshez. Fene úr nincs itt, úgyhogy Demátó asszonyé a szó. Köszönöm. Ebben a véleményben is az internet kapcsolatról beszélünk. Internet a növekedésért, a versenyképességért, a kohézióért. Az előnyök, amelyek a gigabyte és az 5G társadalomból származnának, hatalmasak. Fejlődés, technológia, információ, átláthatóság, ezt mind elhoznák ezek a társadalmak. Új horizontok nyílnának meg, új infrastruktúrális digitál, új digitális infrastruktúrák kialakításával. Távmunka, távorvosi segítség, oktatás dolgok internetje, kutatás, kultúra, innováció, és akkor ez még csak pár lehetőség, amely egy klikkel előhívható. Mindazonáltal hinnünk kell abban, hogy nem csak az 5G-be kell befektetni, hanem a 4G-be is mindenhol Európában, a néptelen, illetve a vidéki területeken is, ugyanis a 4G az úgynevezett fehér zónákon is meg kell, hogy jelenjen. Ezek olyan zónák, amelyek nem csábítóak a nagyvállalatok számára. A KKV-knak elő kell járniuk, és a digitális szintér minden pontját össze kell kötni egymással digitális piacra van szükség, és kötelező érvényű programokra minden egyes tagállam, minden egyes Európai Uniós régió számára. Nem maradhatunk le, senki nem maradhat le. Az állampolgárok uniója a digitális kapcsolaton is alapul, és a hosszú távú jövőbe mutató perspektíván. Köszönöm, mondja az elnök. Roppe úr az Ernék előadó nevében. Nagyon köszönöm én is. Köszönöm a vélemény előadójának a munkáját. Nagyon sajnálom, hogy a kollégám Ivana nincs itt, pedig ő árnyék előadója ennek a jelentésnek, véleménynek. Az ő véleményét szeretném most megosztani önökkel. A szélesávú internethez való hozzáférés jelentősen hozzájárulhat a fejlődéshez, főleg olyan régiókban, amelyek nem központok mentén helyezkednek el amelyek periférien helyezkednek el. Ez a területi és szociális kohéziót támogatja, valamint hozzájárul az életen át tartó tanuláshoz is. illetve a fejlődéshez, a haladáshoz, valamilyen vállalkozói szellemet illeti, a vállalkozásokat illeti. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, nagyobb figyelmet kellene fordítanunk az állami szolgáltatásokra. Az internethez való hozzáférés jogként kell, hogy jelentkezzen. Jognak kell ezt tekintenünk. Amikor egyenlő lehetőségekről beszélünk a nők és a férfiak számára, akkor ki kell emelnünk az internethez való hozzáférés fontosságát is, ugyanis ez is hozzájárul ezen cél eléréséhez. A 25 éves tanúsítványokat illetően, a rádiófrekvenciákra gondolok. Ez a javaslat jelentheti azt, hogy a szolgáltatások csak egy illetve több nagy szereplő kezében összpontosulnak, és eltűnik a verseny. Hogyha megnézzük a 4G korszaknak az elejét, akkor azt látjuk, hogy az internet kapcsolattal kapcsolatban fel kell tennünk azt a kérdést, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a rádióspektrumokat 25 évre kell valóban kiosztani. Belgiumban láthatjuk, hogy mennyire monopolizált a helyzet, a piac, olyan a piac itt, amely nem tud megfelelő árakat biztosítani a felhasználók számára, és Belgium nem az egyetlen ilyen példa. A harmonizáció és a központosítás csak akkor működhet, hogyha a központosítás eszköz a cél eléréséhez. Nem támogatjuk tehát a bizottságnak ezen javaslatát. Tudjuk, hogy a központosítást ellenzik a tagállamok, így a koordinált megközelítés lenne a megfelelő a rádióspektrum irányító hatóságok tekintetében. Ez pozitív előrelépés lenne. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig a bizottsági, az Európai Bizottsági a szó, hogyha szeretnének megjegyzéseket tenni a DG technológia kommunikációja a szó. Thank you. Köszönöm. Számos pontot felvetettek már, hogy talán el is felejtek egy néhányat, de remélem, hogy emlékeztetnek rá. Egy általános megjegyzésem lesz egy néhány, és utána konkrét kérdésekre is kitérek. Mindenek előtt üdvözöljük az előadál által felvetett pontokat ez tényleg támogatja a bizottsági javaslatot abban az ambícióban, hogy az Európai Bizottságnak 2025-ig Európában mit akarunk elérni. Igen, egy olyan cél együttest fogalmaztunk meg, amely azt jelenti, hogy felzárkózunk más kontinensekhez. Európa az egyik legvirágzóbb kontinens marad a 21. században is a világon. Ez az egyik fő célunk ami pedig a beruházásokat, illeti a hiányzó beruházásokat, itt intelligens beruházásra van szükség, és a szinergiákat is el kell érni a különböző eszközök között. Egy jó néhányat itt fel is soroltak, ez magától értető. A SEF, az S, a Connecting Europe Broadband Fund is szóba került ezeket jól kell elkölteni, ez közpénzekről van szó, intelligensebben kell ezt tenni, mint az elmúlt időszakban, hogy eléjük azt a multiplikátor hatást, amiről meggyőződésünk, hogy ezt a rés szakadékot át tudjuk hidalni, ami esetleg még hiányzik a stratégiánkon belül. Aztán most egy-egy konkrét megjegyzés a javaslatokkal kapcsolatban a bírálatokra is reagálnék. Nem gondoljuk, hogy a javaslatok, amelyek megszülettek, a központosítást erősítenék, vagy a bürokráciát erősítenék, olyan értelemben, hogy egy sor gyenge pontot megállapítottunk a mostani rendszerben, ezeket kezelnünk kell, ha haladni akarunk. Vannak nemzeti tervek, szélesávú tervek, és ezek működőképesek kell, hogy legyenek. Biztosítani akarjuk mindenképpen, hogy, az irány, hogy a tagállamok egy irányba mozduljanak. Mm, mm, több bírálat elhangzott a bürokrácia szintjével, a nemzeti hatosok függetlenségét is felvetették, mi azt gondoljuk, hogy eh, igenis, hogyha eh, jelen a nemzeti hatóságoknak vannak hatásköreik a végrehajtás során, egyéni hatóságok ezek eh, nemzeti szinten, és például a fogyasztói jogok tekintetében, de testületként is jelen vannak Európai szinten viszont szeretnénk egy ö, teljes jogú ügynökséget kialakítani. A 25 éves engedélyekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy azt gondoljuk, hogy az összes érintett számára egyfajta biztonságot eredményez ez. Ez kihatással lesz, jó hatással lesz a piacra is, mert arra készített, hogy használják a spektrumot, és ez azt jelenti, hogy nem végleges a döntés, és az előadónak vannak javaslatai, olyan értelemben, hogy vannak nehézségeink, ezért meg is fogadjuk, amit mond. Az 5G technológia kapcsán arra számítunk, hogy ez standardé válik, és viszonylag gyorsan el fog terjedni a végrehajtási jogszabályokat tekintve meggyőződésünk az is, hogy segíteni fog a meglévő keret eh, stabilizálásában, hogy eh, a tagállamok döntései maguk meghozassák a döntéseket a megfelelő keretben, és ez erősíti majd az egységes piac kialakulását is, mert arra számítunk, hogy a javaslatok alapján végül is eh, ez fog létrejönni. Köszönöm szépen. Liuer úr, Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nyilvánvalóan számos referencia van um, abban, amit a kollégák elmondtak, az internet, az internet konnektivitásról általában, tehát ezt nem lehet ettől leválasztani. A módosítóinkban, a vitáinkban is úgy gondolom, ha, bocsássák meg a kollégák, ha azt mondom, hogy kerüljük a közhelyeket a, az internetre. Nem arról kell beszélni, hogy mennyi, mennyire fontos az internet. Az 5G az egy eleme a fejlett internet technológiának. Ehhez nem kell elmondani, hogy az internet mennyire fontos, úgy gondolom, valamennyien megértettük ezt most már lassan. És amire reagálni szeretnék Damátó asszonyra, a lefedettség témája. A 4G lefedettség mindenki számára nyilvánvalóan ez elérhetőbb, mint az 5G, és azt kell megnézni, hogy hogy tudjuk a beruházási keretben a kettő közötti arányt, egyensúlyt jól kialakítani. Nyilvánvalóan vannak különböző vélemények a berekkel kapcsolatban, a spektrummal kapcsolatban. Nézzük csak meg, hogy milyen magas aukciós árak alakultak ki adott esetben, és meg kell nézni, hogy kinek van lehetősége, beruházási kapacitása, hogy kialakítsa a szükséges hálózatot, vagy Hát nézzük majd, amit a kollégák mondtak. Meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen a kommentárokat. A tanácsadók regisztrálták, ami elhangzott, és ezen fog dolgozni a következő időszakban. A következő napi rendi pontunk a Horizon 2020-as végrehajtásának értékelése és a 9-es keretprogram javaslatai. Erről fogunk beszélni. Pillanatnyilag jelentést, készít, jelentést készítenek a főigaz, ide az illetékes főigazgatóság, a Regi Bizottság készít egy véleményt van Miltenborg úr az, aki az előadónk, és a mai napon bemutatja a tervezetét. A módosítók határideje március 13 dél. Ez egy hétfői nap. Miltenborg úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy vélemény, elhangzott már az öntől, ez mint a Horizon 2020-as program végrehajtása, egy 80 milliárdos összegről van itt szó, ez egy európai szubvenciós program az innováció érdekében Európában, kutatás érdekében. Az én véleményem egyébként azt vizsgálja, hogy mit lehet a maradék időszakban még javítani, de a 20-20-as időszak utára is gondolunk. A program kiindulási pontja, és szerintem ez így van helyén, hogy a kiválóságot kívánjuk támogatni a kutatásban, az innovációban. A véleményben egyébként olyan kvóták és kritériumok ellen szólók, amelyek a földrajzi eloszlást szeretnék erősíteni. Mi a kiválóságot akarjuk erősíteni a kutatásban. A versenyképességünk a tét, ezt tudni kell. Elmúlt időszakban különböző szektorok voltak, akik profitáltak a Horizon 2020-ból. Én beszéltem velük, mi jó, mi az, amin még javítani lehetne, és nem csak olyan szervezetekkel foglalkoztam, amelyek itt Brüsszelben vannak, de otthon beszéltem hollandokkal is, de Bulgáriában, az ön hazájában is jártam, a Horizon 2020, de hát nem mondhatnám, hogy ott siker lett eddig. És az EU különböző országaiban Különböző eredmények születtek, szerintem a strukturális alapokat jobban kell építés érdekében felhasználni a kutatásfejlesztés területén. Nyilvánvaló, hogy a tagállamok felelőssége is, hogy gondoskodjanak arról, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsék. Gondoskodni kell arról, hogy minden nemű beruházás a kutatásba a maximális hatást érje el. Másképp fogalmazva a tagállamok feladata az is, hogy a strukturális reformokat felgyorsítsák. Sikeres beruházások, reformok kéz a kézben járnak, ezt tudni kell a Horizon 2020-as keretprogram, az IT eszközök, források nagyon különbözőek célkitűzésüket tekintve, vagy a súlypontokat tekintve, és ez így marad majd a jövőben is szerintem. De nem szabad a programokat egymással keverni, a végrehajtás szintjén viszont jobban kéne egymásra figyelni, mert lehetnek itt szinergia hatások, amelyeket észszerű lenne elérni. Az Európai Bizottságnak lenne ez a feladata. A vélemények egy további pontja az a javaslat, hogy egy új ö, tartalékot kéne bevezetni. Az ízi eszközök egy részét csak akkor szabad felszabadítani, hogyha ország specifikus ajánlások teljesülnek a kutatásfejlesztés területén. Szinte valamennyi európai ország úgy van ezzel, hogy nem sikerül még a kutatásfejlesztésre költeni a GDP 3%-át, pedig ez a cél, ha más országokat nézzük meg, Kínát, Egyesült Államokat, akkor mérföldekkel vagyunk lemaradva. Ezért aztán a Horizon 2020-as költségvetését az új keretprogramban növelni kell. 80 milliárdról 100 milliárdra javasoljuk. Aztán vannak további pontjai is a véleményemnek, természetesen a kiválóság, mint embléma bevezetése, eh, egy alapvető reformról van szükség, eh, és eh, végül pedig elnök asszony egy erős keretprogram alapvetően fontos az Európai Unió számára. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne vesszen az ex- a kiválóság náluk, mert kevés pénzt tudunk erre költeni, vagy kevés az ösztönzés. Mert erre a tudásra szükségünk van, ha a jövőbeli problémákat meg akarjuk oldani. Várom a kollégák reakcióit, köszönöm szépen, és az árnyék előadókkal biztosan jól fogunk együtt dolgozni. Most pedig az árnyék előadók kapnak szót Zver úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Gratulálni szeretnék először is Van Miltenburg kollégának, aki elvégezte a Horizont 2020-as értékelésével kapcsolatos munkát a szakbizottságunk részéről. Tudjuk, hogy Európa az elmúlt években nagyon innovatív és találékony volt, most úgy tűnik Európa mégis stagnálni kezdett, ebből a stagnációból ki kell törni. Európának továbbra is aktívnak kell maradnia ezen a területen, de persze itt nem csak a Horizont 2020-ról van szó, az ESIF, az Erasmus Plus és más egyéb programokat is említhetünk, amelyekhez hozzájárulhatunk, de persze csak bizonyos előfeltételek mellett. Az előző kutatási keretprogramhoz képest a Horizont 2020 program költségvetését nagy mértékben megemeltük. Az elmúlt tíz évben pedig az innovációs és versenyképességi forrásokat is emeltük a kohéziós politika keretein belül. Jelen pillanatban azonban a legfontosabb az, hogy optimális szinergiákat biztosítsunk a különböző alapok között, így tudjuk a kiadott közpénzek hatékonyságát növelni. Minden egyes alapba befektetett euró szinergiákat teremt, és megsokszorozódik a, ezáltal a befektetés. Egyetértek a véleménytervezet az a megállapításával, hogy a versenyképesség és a kiválóság a kutatás és innovációs keretprogram alapját kell, hogy képezzék. Az európai strukturális és beruházási alapok továbbra is a regionális növekedés és kohézió szolgálatában kell, hogy álljanak. Van itt azonban két cél, amely kiegészíti egymást. Ugyanerre jutottam egyébként, amikor nem régiben kutatási kutatóintézetekkel folytattam egyeztetést. Ők azt mondták, hogy az Európai Uniónak a kohéziós politika keretein belül támogatnia kellene az alapkutatást, az alkalmazott kutatásokat és az innovációkat, és az európai strukturális és beruházási alapokat kellene ilyen programok támogatására hasznosítani, de csak az úgynevezett TRL programok támogatására, amelyek csúcs technológiás programok. Világosabb feladat megosztást képzelnek el, persze úgy, hogy a különböző területek közötti együttműködés hatékonysága növekedjen. A kilencedik kutatási keretprogram kapcsán szeretnék még megemlíteni néhány dolgot. Tudnunk kell, hogy a tagállamok között még mindig hatalmasak a különbségek ami a kutatási kompetenciák fejlettségi szintjét illeti. Ezért azt gondolom, hogy a jövőbeni programoknak továbbra is azoknak a tagállamokra kell összpontosítaniuk elsősorban, amelyek a Horizont 2020 forrásaihoz nem fértek megfelelően hozzá. Egyéb területeken is vannak még feladataink. Fontos, hogy a hozzáférés igazságos legyen, hiszen sok esetben nem világos, hogy miért vannak olyan szervezetek, amelyek az államtól kapnak, az adott tagállamtól kapnak támogatást, de a Horizon 2020-ból nem részesülhetnek. Nem tudok az összes problémára kitérni, minden esetre nagyon örülök az eddigi együttműködésnek, és sok sikert kívánok Van Miltenburg úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Krél képviselő. Sajnos nem sokkal ezelőtt szóltak nekem, hogy Gentile asszony nem tud ma itt lenni, mert beteg, ezért én csak néhány nagyon rövid megjegyzést fűznék a véleménytervezethez. Köszönöm szépen Van Miltenburg úrnak, hogy felhívja figyelmet arra, hogy a Horizont 2020 célja a kiválósági kutatások támogatása. Fontosnak tartom, hogy valóban különbséget tegyünk a különböző kutatási programok között. Az egyik kutatási program a kiválóságot szolgálja, a másik pedig a kohéziós politika keretén belül az alapkutatásokat, az infrastruktúra támogatását, fejlesztését és az új technológiák létrehozását célozza. Azonban igaz, hogy a két eszközt jóval közelebb kell hozni egymáshoz, a kettő közötti kapcsolatot szorosabbra kell fűzni, mert így azok a régiók is, a kiválóság felé vezető úton indulhatnak el, amelyek ezt eddig nem tehették meg. Támogatom a jelentéstevőt abban, hogy a 2020-as költségvetést valóban a kitűzött céloknak megfelelően növelni kell. Lehet tárgyalni arról, hogy most ez 100 milliárd legyen, vagy több, vagy kevesebb, de az nem történhet meg, hogy ismét csak a Juncker csomag miatt az Európai Uniós Kutatási Programból pénzeket csoportosítunk át. Ez nem történhet meg még egyszer. Fontosnak tartom azt is, hogy utaljunk a jelentésben a Brexitre és az a körüli bizonytalanságra. Az Egyesült Királyság az egyik tagállam, amely leginkább részesül a Horizont 2020 keretprogramból. A Brexit miatt azonban lehet, hogy még a Horizon 2020-as támogatási időszak vége előtt drasztikus változások következnek be. A tárgyalások egyenlőre teljesen nyitottak, de azért jó lenne utalni arra, hogy talán érdemes lenne a kutatási politika területén megoldást találni arra, hogy ne vesszenek el az eddig erőfeszítések, és ne keletkezzenek olyan károk az összes szereplőre nézvést, amelyek aztán visszafordíthatatlanok lesznek. Nem tudom, hogyan lehetne ezt úgy megfogalmazni, hogy ne előlegezzük meg a tárgyalások kimenetelét, de talán a jelentéstevőnek van erre vonatkozóan valamilyen jó ötlete. Ami a teljesítménytartalékot illeti, ezzel van gond, szerintem. A kohéziós politikában ugyanis van már egy teljesítménytartalék. A parlament többsége egyébként problematikusnak tartotta ezt, mert semmiféle tényleges kritérium nem fűződik ehhez. Hogyha most egy további ilyen teljesítménytartalékot akarunk bevezetni, akkor még bonyolultabb lesz a dolog, de persze beszélhetünk még erről. Egyébként pedig nagyon jónak, hasznosnak ítéltem ítélem azt, amit elénk terjesztett javaslatként. Köszönjük szépen! Luer úr, az elnyék jelentéstevőm nevében szólalok fel. Nagyon örülök ennek a véleménytervezetnek, mert ez a Horizont 2020-as program nagyon nagy Európai Uniós jelentőséggel bír, ahogy Konstanca is mondta. Az EU-n kívüli országok is részt vesznek a Horizont 2020-ban, és nem tudom, hogy miért ne lehetne ez a továbbiakban is így. És ebből egyébként mindenki jól jön ki, ez mindenki számára erőny, előnyös. És persze az, az Egyesült Királyság is nagyon vezető szerepet tölt be világszerte a kutatási innováció területén, úgyhogy mindenki számára kedvező lenne, hogyha a kapcsolat itt megmaradna. Egyébként a Horizont 2020 és a strukturális beruházási alapok közötti különbségtétel is megtörténik a szövegben. Fontos, hogy ez a különbségtétel fennmaradjon. Persze a két eszköz kiegészíti egymást, de nem szabad őket összemosni. És támogatom azt is, ami a Horizont 2020-as pénzek Juncker csomagba való átcsoportosítására vonatkozott szerintem is nagyon aggályos ez az eljárás. Köszönjük! A többi árnyék jelentéstevő Dámátó asszony. Röviden szeretnék felszólalni én is, elnök asszony nő a, 2000, a Horizon 2020 ban szánt forrásoknak a, a mennyisége, az innovációval kompetit ö, versenyképességnek a növelésére szánt ö, források is nőnek, éppen ezért szinergiát kellene létrehozni ezen célkitűzések között, hogy a, a közfinanszírozásoknak a hatékonyságát a lehető legnagyobbá tegyük. Itt a parlamentben beszéltünk egy, egy szükséges intézkedésről. Nem csak reményteljes, hanem valóban szükséges intézkedésről van szó. A, az létező és a jövőben kialakításra kerülő ütemterveket harmonizálni kell. El kell ér, itt gondolok az úgynevezett szinergiákra, olyan eljárásra van szükség, amelynek a keretében a különböző források a tagállamokon keresztül a megfelelő célokra mennek. A Horizont 2020 ped horizontban felhasznált forrásokat pedig a bizottság irányítja, kezeli. A bizottságnak meg kell erősítenie a nemzeti kontaktpontokat és regionális kapcsolatokat is. A különböző eljárásoknak a szinergiája mindenféleképpen előnyöket hoz, de kockázatok is megjelennek. Természetesen a kohéziós politika tekintetében a közvetlen forrás felhasználás, anélkül, hogy a fejlett és a fejlett, kevésbé fejlett régiók közötti különbség eltűnne. Európa már most kétsebességes, ez az eljárás pedig még inkább kétsebessége, két, még inkább hangsúlyozná ezt a kétsebességes megjelenítést. Például az én hazámnak sem lenne ez jó. Végül, de nem utolsó sorban felmerül ennek a kiválósági pecsétnek a kérdése, amelynek a célja a versenyképesség növelése a KKV-k között a kutatásfejlesztésben, de a kohéziós politika itt nem jelenik meg megfelelőképpen. A KKV-k nagy minőséget, magas minőséget jelentenek, és a finanszírozást jobban el tudják érni, hogyha öm, hogyha nem, hogyha objektív kritériumok mentén ítéljük őket meg. Köszönöm, mondja az elnök, még két megjegyzése van időnk, van Mr. Roy úr, utána pedig Obricht úr. Röviden, kérem. Röviden szeretnék köszönetet mondani, és Kostantához hasonlóan én is szeretnék csak egy pár szót szólni, Először is mutathatjuk azt, hogy a 2014-2020-as időszakban nagyon ambiciózusak vagyunk az innováció területén. Az innováció területén megdupláztuk az operatív programoknak a számát. De ne felejtsük el, hogy ez a kilenc program, ez igen, tényleg kiváló, de hát kicsit még, még, még homályos, valódi, megvalós, igazi megvalósításra lenne szükség. Hogyha megnézzük, hogy milyen sok pénzt költünk el például a kutatásfejlesztésre, akkor láthatjuk, hogy az alapkutatásokban is ennyit költünk el. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy mi itt a bizottság kialakítottuk a kiválósági cselekvési tervet, amely számos tagállam számára lehetőséget nyújt a kiválóság megvalósítására, és ahogyan például Bulgária is, hogy más országok is fókuszáltabb hozzáállást tanúsíthatnának. Harmadik megjegyzésem pedig a kiválóság, igen, kiválóságot jelent, de a kiválóság szintén koncentrált, hogyha látjuk, hogy 30 millió ember az új tagállamokból a régebbi ö, tagállamokba mentek, gyakran a, a legjobb szakemberek, hogy ö, ott tanuljanak, vagy ott kamatoztassák a tudásukat, akkor itt ismételten ö, ismételten különbség van. Egyes tagállamok valamiatt a lakosság száma csökken. Az én módosításaim abba az irányba mutatnak, hogy jó, szükség van az mindenre, de támogatjuk is ezt a kilenc programot. Igen, mondunk, na de miért? Az egész innovációs trend folytatódik magától, és ezekre az állami szabályozások vonatkoznak. A kilenc programot tehát akkor miért is kell így támogatni, miért kell felgyorsítani azok megvalósítását. Az Európai Bizottság az Európai Innovációs Tanácsot létrehozta, és az európai kutatási területen működik ez most már a 2020 utáni időszakra. És van 17 szakértő, akik majd a 2020-as időszakot, 2020 után kezdődő időszakot készítik elő. Valóban intenzív vitára van szükség, de mikor is a következő két évben? Talán a módosításokról majd még egyeztethetünk, hogy elérjük a céljainkat. Nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, Obrikt úr. Köszönöm, elnök, azt, hogy nagyon egy, egyértelműnek kell lennünk. Először is a kiválósági kritérium egyértelmű. Hogyha versenyképessé akarjuk tenni Európát, akkor szükség van a kiválósági központokra, ez teljesen nyilvánvaló. Természetesen ez nem jár kéz a kézben a földrajzi egyenlőséggel. Éppen ezért vitázunk már hosszú évek óta azon, hogy a kohéziós politikáknak a keretében a kiválóságra készítsük fel a régiókat, különböző központokat hozzunk létre, hogy a kiválósági kritériumok mentén azokat minősíthessük. Szerintem egyértelműnek kell lennünk, Lembert is ahogyan mondta, a kutatás megjelenik a kohéziós politikában akár bevalljuk, akár nem, ez így van, ez megjelenik a kohéziós politikában. A kohéziós politika nagy része a kutatásra megy. Miért? Azért, mert nincs földrajzi egyensúly. A Horizont 2020 Szóval mi nyitottuk meg a tematikus célkitűzések előtt az ajtót, és mi járultunk ahhoz, hogy a kutatásokban menjenek ezek az alapok. A Horizont 2020-ban megjelenik a kutatás, a kiválósági kritériumokhoz kötjük, és így a kohéziós politika tehát ilyen módon jelenik meg. Itt az idő, hogy elmondjuk, hogy meghatározzuk, hogy melyik a legfontosabb kutatás, melyik a második legfontosabb, stb. A Horizont 2020-ban Például vannak okos városokkal kapcsolatos együttműködések. Ez megjelenik a Horizont 2020-ban, és ennek semmi köze nincs a kiválósági központokhoz. Egyszerűen csak jó példákkal akarunk előjárni Európában. A KKV-k is benne vannak a Horizont 2020-ban. Ezek nem nagy tudományos központok, úgyhogy egyértelműnek kell lennünk mindenképpen szem előtt kell tartanunk a kiválósági kritériumot, a tudományos megközelítést. Hogyha földrajzi egyensúlyt öm, akarunk fenntartani. Ugyanakkor nagyon nyíltan el kell mondanunk, hogy a Horizont 2020-ban vannak más elemek, amelyek viszont nagyon fontos, fontosak és hasznosak számos okból a kohéziós politika kiegészítő mm, eszköz kell, hogy legyen, és ezt nem csak szeretnénk, hanem ez, ez így kell, hogy, hogy legyen. Például az egyetemek kutatóközpontjait fel kell megfelelőképpen szerelni. Ezek nem új dolgok, ezek, ezek régi kérdések. Az új kérdés az az, hogy mi lesz holnap. A strukturális alapok hogyan fognak működni, a kohéziós politika hogyan fog működni. Nagyon köszönöm. De Kárli a szó, aki a DG Research and Innovation képviseli. Nagyon köszönöm. A bizottság természetesen üdvözli a munkaanyagot, amely kiemel olyan vetületeket, amelyek fontosak számunkra. Kiválóság, ez már többször előkerült. kiválóság azt jelenti, hogy a javaslatok közül válogatunk, és kiválogatjuk a kiválasztjuk a jó tudományos javaslatokat és az innovatív javaslatokat, tehát a kiválóság a kutatás és az innováció szolgálatában áll. Alapvető kutatásfejlesztés, társadalmi kihívások, ezek azok az elemek, amelyek megjelennek. A kiválóság kulcsfontosságú kritérium, ugyanis csak így lehet nemzetközi szintéren is versenyképesnek lenni. A szinergia szintén fontos kérdés, a Digi Research is sokat dolgozott ezen a témán. Nagyon közel áll ez a szívünkhöz. Kiadtunk iránymutást, iránymutatásokat együtt az irányító hatóságokkal, illetve tájékoztató anyagokat. Nagyon, közel, nagyon jól dolgozunk ezen, nagyon szorosan. Ismételten Ugye az egyik példája ez a munkanyag az együttműködésnek. Működik az együttműködés, ez tényleg így van. Talán nem teljesen aknázzuk ki az együttműködésben erő lehetőségeket, de ezekben nagy a potenciál. Ami az állami támogatásokat illeti, ezek előkerültek az imént. Itt szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy január 4-én egy bizottsági munkadokumentum jelent meg, amelyet a DG régi és másik két főigazgatóság készített um, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a kiválósági pecsét tekintetében a lehető legnagyobb um, előrelépést eszközölni. Hogyan lehet a jelentkezéseket gördülékenyebbé tenni az ilyen jellegű projektek esetében? Összességében meghallgattuk a megjegyzéseket, hozzászólásokat, ezek megfelelnek a mi nézőpontunknak, úgyhogy üdvözöljük őket, nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Van Mintelburg úr, zönél szó. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy széles körű támogatást kaptam. Mindenek előtt, hogy folytassuk a kutatási programot, amely a kiválóságon alapul. Persze sok minden történik a strukturális alapokból, beruházási alapokból is volt egy ilyen irányú módosító is, vagyis azt kell, hogy mondjam, a szisztematikus célkitűzés a lényeg. Beruházásokra van szükség, stb. De egy kicsit az a helyzet, mint a Szent Grál keresésekor, a szinergia, a forrásfelhasználás, a keretprogram, stb. strukturális és beruházási alap. Én abból indulok ki, hogy mindenek előtt egy sor projekt, kell kialakítani, amelyek egy irányban mozognak, hogy támogassuk a kutatást egy régióban, és akkor a megszületett eredményekkel a piacra kell lépni remélhetőleg azokban az országokban, ahol tényleg többletértéket hoznak társadalmi szempontból ezek a kutatási eredmények. Ez kell, hogy legyen a célunk. Nem olyan könnyű szinergiát elérni. A papíron persze könnyű, de azt kell megnézni, hogy mit csinálunk a gyakorlatban vele. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy most már az állami támogatások szabályainak revíziójáról, felvizsgálatáról beszélünk, rugalmasabbá tételről, kiválóságról, stb. Minden esetre, hát bízzunk a jövőben, a remény még megvan. A jövőben a kutatást kell erősíteni, az innovációt kell erősíteni, amikor munkahelyeket akarunk biztosítani, meg növekedést akarunk elérni. Ez a cél 2020 után is. Köszönöm a figyelmet! Sajnos mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. A határidő, módosítók határideje hétfő, február 13-a dél. Köszönöm szépen. Tovább lépünk a programunkkal. A koordinátorok találkoztak január 24-én, és elküldtük a döntéseket e-mailben a tagoknak. El tudjuk fogadni az ott hozott döntéseket? Igen, úgy tűnik, el tudjuk fogadni. Egyebek alatt van a hozzászólás? Nincs a mai napon. Emlékeztetni szeretik a következő ülésünkre. Február 28-a KED 3 órakor kezdünk. Most pedig a koordinátorokat kérem meg, hogy egy nagyon rövid ülésre maradjanak egyetlen napirendi ponttal. A többi képviselőt pedig kérem, hogy hagyja el a